Uh, well, good morning, everybody. Um, a very uh, warm welcome uh, on a cold day to the European Parliament. And it's great to see uh, so many people here. Um, I hope some more of my colleagues may also... Uh... Jó napot kívánok! Kezdjük el a munkát, és um, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. Fontos, hogy elkezdjük a munkát. Vivian Redding biztos fog uh, a fogyasztói jogokról beszélni, és John Daly biztos is. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság együttes üléséről van szó. Ez egy olyan meghallgatás, amely egy nagyon fontos témáról szól, és pedig a fogyasztói agendáról. Dali és Reding asszony közösen dolgoznak a témán, és bizonyosan eh, nagyon lényeges dolgokat hallunk majd tőlük a mai vita során. Olyan kezdeményezésről van szó, amelyet a mi szakbizottságunk szívesen támogat, és eh, szeretném üdvözölni Trienta Filitis urat, aki az előadója volt ennek a témának. És ő is felszólal majd az első bizottsággal folytatott eszmecsere után. A bizottság képviselői 10 órakor érkeznek hozzánk. Örülök, hogy eh, üdvözölhettem a Dán soros elnökség képviselőjét, Izberg urat, aki megtisztel látogatásával. Nagyon jó, hogy a tanács is részt vesz a mai megbeszélésen, hiszen a, a Dán elnökség számára is nagyon fontos a fogyasztóvédelem, a fogyasztók helyzete Európában. Most uh, Vivian Reddingnek és John Dalinak adom át a szót, utána Isberg úrnak, utána pedig uh, vitát folytathatunk. Nagyon jó lenne, hogyha minél több kérdést hallhatnánk a jelenlévők részéről. Tehát mindenkinek megvan a lehetősége, hogy felszólaljon. És szeretném még tájékoztatni a résztvevőket, hogy ez az ülés az interneten is hallható, hiszen olyan témáról van szó, amely nagyon sok mindenkit érdekel, és szeretnénk ezzel is jelezni, hogy az átláthatóság az egyik prioritásunk. Tehát mindenkit megkérek, hogy éljen lehetőséggel is szerepeljen. Tehát Vivian Redding, biztos asszony, üdvözlöm, hogy eljött, és felkérem, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, kollégám John Daly és saját magam közös vállalkozásban foglalkozunk a fogyasztók helyzetével, John majd utána a részletekről is szól. Én most néhány szót szeretnék arról szólni, hogy mi is ez a dolog, amivel foglalkozunk itt a gazdasági válság közepén. Nagyon fontos a válságban, hogy a fogyasztók bizalmát visszaállítsuk az egységes piac iránt, hiszen csak is akkor érvényesülhetnek a jogaik, hogyha aktívan részt vesznek a belső egységes piacon. Azonban az egységes belső piacot nem használják ki, amennyire lehetne. Tehát például a határokon átlépő internetes kereskedelem 16 szorosára növekedhetne. És a fogyasztók 60%-a nem él ezzel a lehetőséggel. Miért nem? Azért, mert nem bíznak a határokon átnyúló internetes kereskedelem. Tehát eh, mindenképpen prioritássá kell tennünk ezt a témát. A digitális termékek iránt amelyek az életünket jobbítják, amelyek a gazdaságot élénkítik, nem élvezik a fogyasztók bizalmát. Nagyon fontos, hogy a digitális termékeket is megszeressék a fogyasztók. Tehát, nagyon fontos az, hogy megtudják a fogyasztók, hogy milyen lehetőségeik vannak az interneten nagyon fontos az, hogy hogyan szólítjuk meg a fogyasztókat, amikor interneten vásárolnak. Az Európai Unión belül az e-kereskedelem csupán 5%-ot képvisel a kiskereskedelemből, és a fogyasztók 50%-a jelzi, hogy problémája van, amikor az interneten akar vásárolni. Mit tehetünk, hogy megjavuljon a helyzet? Mit tehetünk azért, hogy a gyermekek vagy a kitett személyek jobban bízzanak az internetben? Az, aki már megvan, a szabályok megvannak, amelyekkel védjük a fogyasztókat, amikor e kereskedelemben részt vesznek, tavaly pedig az új fogyasztó jogi irányelvvel tovább erősítettük az online kereskedelem lehetőségeit. Visszaléphetnek a szerződéstől, védjük a fogyasztókat, amennyiben az interneten rejtett csapdák vannak. nem sokára a belső piaci szerződések széttöredezettségét is szeretnénk megszüntetni, amikor egy átfogó szabályrendszert dolgozunk ki az egész belső piac számára, az egész Európai Unió számára. Utalnék most például az adatvédelmi reform csomagra amely erősíti a fogyasztók jogait, főleg ami az internetes kereskedelmet illeti. Az utazás tekintetében is javítanunk kell. Már 1990-ben elfogadásra került egy utazás irányelv, azonban azóta nagyon megváltozott a világ és most mindenképpen eh, erősebb védelmet kell kínálnunk a fogyasztóknak a megváltozott körülmények miatt. Tehát a digitális korhoz kell alakítanunk a vívmányainkat, az Európai Uniós jogszabályokat. És eh, nagyon fontos, hogy hogyan lépnek hatályba az Európai Uniós szabályok. A fogyasztók kulcs szereplők a belső piacon, a belső piacnak pedig eh, megfelelő módon kell garantálni a fogyasztók jogait. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy védelemben részesülnek, amikor otthon, az interneten keresztül, határokon átnyúló módon vásárolnak. Biztosként, a szerződések őreként pedig nekem az a feladatom, hogy megfelelő módon átültetésre kerüljenek a szabályok, és megfelelő módon profitáljon minden tagállam, minden fogyasztója. Elnök úr, az önök bizottsága nagyon jól tudja, hogy mennyire lényeges az online aki védelme. És most köszönöm, hogy meghallgattak. Um, köszönöm szépen igen, folyamatos munkát jelent számunkra, és a jelentés is elkészült, tanulmányokat is készítünk, például az, ugye az online beszerzési irányelvvel kapcsolatban. Köszönöm szépen a megnyitó bevezetőt. Most átadom a szót John Dalinak, ő a saját portfólia szempontjából fog beszélni a témákról, ezt követi majd Jonas Bering Lisberg, és utána következik a vita. Köszönöm szépen, Malcolm, tisztelt képviselők, résztvevők, tisztelt Reding, biztos elnök helyettes asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és konkrétan az IMCO szakbizottságnak, sőt konkrétan önnek, Malcolm, hogy a az Európai Bizottsággal együtt megszervezték a mai meghallgatást a fogyasztói agendáról. Nagy lehetőség számunkra, hogy a parlamentben ezt a vitát ma megtartjuk, hiszen a bizottság számára ez pozitív lesz, és az IMKO szakbizottság munkája igazán kiváló a mi munkánk szempontjából is ezt a jelentése kiváló minősége is biztos, biztosítja. A jelenlegi gazdasági helyzetben a hátrányos helyzetű fogyasztókra vonatkozó irányelvet most már nagyon aktívan készítjük elő, és nagyon jól tudom, hogy több IMCO jelentés előadója jelen van ma itt, és beszédet is fog tartani, és köszönöm szépen, hogy olyan sok információt biztosítanak a számunkra. Biztos vagyok abban, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon fontos ez a mai megbeszélés, hogy nagyon jelentős plusz információt fog ez jelenteni a fogyasztói agenda előkészítése és megrendezése, megszervezése szempontjából. Hadd mondjam el, hogy én mivel foglalkozom konkrétan, és hogyan látom ezt az agendát. Szerintem ez egy eszköz, az EU célja hogy a legjobb keretet tudjuk kialakítani arra, ami támogatja a fogyasztókat. Számomra a parlament az nem csak véleményt adó szervezet, hanem több mint 500 millió fogyasztó számára intelligens, befogadó, fenntartható gazdaságot megtérző fogyasztói agendát dolgoz ki. Nagyon fontos, hogy megfelelő eszközök legyenek ehhez. Alapvetően a legfontosabb a bizalom, hogy a fogyasztók bizalommal álljanak az európai gazdaság előtt. A bizalom a növekedés alapja. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy stratégiai jövőképünk kell, hogy legyen a következő évekre vonatkozóan a fogyasztói agenda tekintetében. Az európai 2020-as célok része hiszen intelligens, stabil, befogadó növekedést célzunk meg a lehető legszélesebb mértékben kell megerősíteni a fogyasztókat, és a fogyasztók kell, hogy az egységes piac középpontjában legyenek. Számomra ez azt jelenti, hogy a fogyasztók aktívan részt kell, hogy vegyenek a piacon, és a választási jogukat tudják gyakorolni, megfelelően élhessenek minden jogukkal. Bizalomépítésről van szó, és a növekedés támogatásáról. Egy hatékony fogyasztói politika előnyös a vállalkozók számára is, hiszen méltányos lesz a verseny feltétel. Ezen kívül koherens, holisztikus megközelítését jelenti a fogyasztói politikának. Sok mindent elértünk már az EU szintjén, olyan témákban, amelyek hagyományosan ágazati és fogyasztói politikához kapcsolódnak. Mégis megvan a kockáza annak, hogyha nincs általános koordináció, akkor fragmentált lesz a megközelítés. A struktúra tekintetében meg vagyok arról győződve, hogy a fogyasztói agendát négy pillér köré kell szervezni, lefedve a modern, sikeres fogyasztói politika minden területét. Ma később részletesen szó lesz ezekről a pillérekről a fogyasztók biztonságát garantálni kell, szolgáltatások, termékek szempontjából ez alapvető elvárás. Biztonság tehát. A, a az általános termékbiztonsági irányelv általános felülvizsgálata során oda kell figyelni arra, hogy a jogi keret még hatékonyabb legyen a e tekintetben. Foglalkoznunk kell a globalizációs kihívásokkal is a terméklánc mentén, és a lehető legjobban kell megközelítenünk a szolgáltatási biztonság témáját. Második téma. Hogyha megfelelően jogokkal rendelkezik a fogyasztó, akkor az információkhoz való hozzáférési jogát is gyakorolni tudja, és jobban fogja megérteni ezeket az információkat. Az információk pontosak, átláthatók kell, hogy legyenek. A közvetítők szűrő tevékenysége az csak úgy működhet, hogyha az információk megbízhatók a fogyasztók számára. A jövő fogyasztói számára a mai diákok számára biztosítani kell, hogy megfelelően felkészüljenek hosszú távon, hogy tudják gyakorolni fogyasztói jogaikat. Értekelni kell a tevékenységünket, oda kell, hogy figyeljünk az oktatásra, és közelebbről kell, hogy figyeljük, hogy a nemzeti érdekelt felmek, felek a jó gyakorlatok cseréjét hogyan szervezik meg. A fogyasztói szervezeteknek fontos szerepe van, ők képviselik és támogatják a fogyasztókat. A fogyasztói szervezetek profilja olyan kell, hogy legyen, hogy jobb információ közlési lehetőséget biztosítsanak. A szakpolitika kialakítása során is EU és nemzeti szinten is figyelembe kell venni a fogyasztói szervezeteket, meg kell erősíteni bizonyos tagállamokban az ő felkészültségüket. Harmadik témám, erős fogyasztói jogok garantálása, beleértve az ágazati politikákat is. Például az eredménytáblát fölállítottuk, a bank szerve banki intézmények problémásak, ez kiderült a fogyasztók számára, ezért oda kell, hogy figyeljünk a banki átláthatóságra. Ezen a területen nem voltunk sikeresek, most gondolkozunk, hogy mi legyenek a következő lépések. Vivian kiemelt egy sort témát, és mindezek a témák is részesei az agendának. A negyedik témám, hogy meg is kell valósítani, végre kell hajtani a fogyasztói jogok megerősítését. A jogorvoslathoz, hogyha rosszul alakulnak a dolgok, gyorsan és átlátható módon kell, hogy hozzáférjenek a fogyasztók. A a, általában a vitás kérdések és az online vitás kérdések megoldásának a témáján most dolgozunk. A nemzeti hatóságoknak is mindent meg kell tenniük azért, hogy a hamis vagy törvénytelen módon felépő kereskedőket minél előbb ki lehessen zárni a piacról. Ezek hatalmas kihívások, hiszen a nemzeti végrehajtó hatóságok, intézmények erős nyomás alatt vannak, muszáj a költékhatékonyságra odafigyelni. Ezért kell erősíteni a koordinációt és a végrehajtó hálózatok fellépését. Fogyasztói szervezetek, európai fogyasztói központok és a eredménytáblák eszközének alkalmazásával a fogyasztói politikában újabb kihívások is felmerülnek. Például fenntarthatóbb fogyasztói módokat kell megcélozni, fenntartható döntés, könnyű döntés kell, hogy legyen a fogyasztó számára. Például az feleslegekkel csak úgy tudunk megküzdeni ezeknek a, ezzel a problémával, hogyha a fogyasztók ebben aktívan részt vesznek. Ezek is újabb kihívások a gazdasági válság közepén és a digitális technológiától való egyre jelentősebb függőség területén is fölmerülnek új kihívások. Ezek nehéz problémák, de mégis horizontális fogyasztói politikával és kulcsfontosságú szektorokban meg kell oldanunk azt is, hogy az érzékeny, nehéz helyzetben lévő fogyasztókkal is megfelelően foglalkozunk. Végül annyit szeretnék mondani, hogy számomra a fogyasztói politika az egy szükségesség, alapeszközöket biztosít a fogyasztók megerősítése számára, és egészséges versenyképes gazdasági növekedést biztosít. Biztonságról tájékoztatásról, oktatásról, jogokról, jogorvoslatról, végrehajtásról beszélek. Bízom abban, hogy osztják a véleményemet, hogy egy erős fogyasztói politika, ami azokon az elemeken alapul, amelyeket felsoroltam a bevezetőben, hozzá fog járulni ahhoz, hogy a fogyasztók jobban bízzanak az egységes piacban, és alapvető szükséges lesz a növekedéshez, amire most nagyon-nagyon szükségünk van. Köszönöm szépen. Köszönöm, John. Köszönöm, hogy egyértelműen felsoroltad ezeket a kulcsfontosságú elemeket, amelyek a fogyasztói agendának a részei. És azt is bemutattad, hogy a konferencián milyen témákkal fogunk majd még foglalkozni, nagyon hat, fontos volt számunkra. Szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy ma a hátrányos helyzetű fogyasztókkal vonatkozó tanulmányt is meg fogjuk tárgyalni. Tegnap jelent meg ez a tanulmány, úgyhogy ez nagyon jó, ez az egybeesés. Perez képviselő asszonyt is szeretném üdvözölni, hiszen ő foglalkozik az érzékeny fogyasztók témájával. A prezentációk sorában most Jonas Bereng Lisberg következik Dániából, és ezt követően lesz lehetőség a kérdések feltevésére, úgyhogy az itt ülő képviselők számára megnyitom a hozzászólási lehetőséget, de természetesen, hogyha mások szeretnének hozzászólni, őket is kérem, hogy ezt jelezzék, és fölveszem őket a hozzászólók listájára. Nagykövet úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Harbour úr. Köszönöm az Európai Parlamentnek és bizottságnak, hogy meghívta a Dán elnökséget erre a konferenciára. A Dán elnökség nagy prioritást ad a hat hónap alatt a fogyasztók kérdésének. És a tanácson belül is keményen dolgozunk a javak érvényesítésért. szeretnénk kihangsúlyozni a biztos és dinamikus Európa témáját. Szeretnénk megragadni a lehetőségeinket, hogy a fogyasztói agendát pozitívan befolyásoljuk. A jelen stratégia nagyon jó alapot ad arra, hogy folytassuk a stratégiai munkát, tervezést, és látjuk az Európai Parlament jelentéseiben a Greg Schaldemose jelentést említeném most, de számos egyéb jelentés is említhetnék, hogy mennyire segítenek a tanácsnak, hogy folytassa a munkát. Dali biztos szavait kiegészítendő elmondanám, hogy a tanács is úgy gondolja, hogy két dologról van elsősorban szó. A fogyasztók bizalmának visszanyerése és a fogyasztók támogatása a határokon átnyúló kereskedelemben. Amennyiben sikerül ezt a feladatot megoldanunk, növekedést is generálhatunk az Európai Unióban. Azonban további információkra van szükségünk. Hogy az Európai Unió politikáját megfelelő pályára állítsuk. Itt konkrét prioritásokról is szólnék a Dán elnökség alatt. Az első a fogyasztói program, a másik pedig az alternatív online megoldások. Az elsőről, a fogyasztói programról szólva, ez része a több éves pénzügyi keretnek, és nem zárul le a Dán elnökség alatt. Azonban eh, tudatosítani szeretnénk az érintettekben, hogy eh, mennyire lényeges ez a program. Olyan sok pénz eh, ebben a programban nincsen, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül nagyon lényeges programról van szó, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy több információ jusson el a fogyasztókhoz, hogy a civil társadalmat és a fogyasztókat megfelelő ismeretekkel lássuk el. Dolgozunk tehát ezen a programon, és a következő soros elnökségek is szorosan együttműködnek majd az Európai Parlamenttel egy megállapodás keresése érdekében. Másodszorban nagyon konkrét jogalkotói lépéseket jelent az alternatív vitarendezés és az online vitarendezés, jogvitarendezés bevezetése nem arról van szó, hogy a jogok érvényesítésének szabályait teljesen átalakítsuk, de mégiscsak jelentősen hozzájárulhat ez a célkitűzések eléréséhez. Ezért az egységes piaci jogszabály csomag 12 részének az egyike éppen az alternatív vitarendezésről szól. A bizottság január végén abéli reményét fejezte ki egy közleményében, hogy idén júniusára elfogadható lesz ez a jogszabály. Ambiciózus, becsvágyó cél ez, de örömmel számolhatok be arról, hogy Thun von Hohenstein asszonynal és több parlamenti képviselővel felvettem a kapcsolatot. És talán így valóban előre tudunk lépni egy két javaslat tárgyalásában, és látnunk kell, hogy nagy reményekkel kecsegtett ez a két tervezet. Egyrészt a javaslatok nem új európai struktúrákat építenek ki, hanem a, a már meglévő fogyasztók számára biztosított alternatív vitarendezési eljárásokat erősíti meg, szélesíti ki, és ágyazza be a nemzeti jogszabályok szövetébe, közegébe, biztosítva ezen közben, hogy egy közös platformról jobban fér, hozzáférjenek az releváns információkhoz az érintettek. Azzal szeretem, szeretném tehát zárni mondandómat, hogy sok konkrét jogalkotói munka áll előttünk a két társ jogalkotóval, a bizottsággal és a parlamenttel, ahol nem csak a fogyasztók jogával foglalkozunk, hanem a növekedést is igyekezzünk megerősíteni, természetesen kihasználva a digitális közös piac lehetőségeit, és mi, mint az elnökség, mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Parlamenttel egy dinamikus és biztonságos Európát teremtsen meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felszólalóknak az észrevételeiket. Tíz órakor be kell rekesztenünk az ülésnek ezt a részét, de most egy kis vitára van lehetőségünk. Először is Rapti asszony kapszót parancsoljon and, um, uh, and other... So the speakers list... Megnyitom a felszólalók listáját, és ahogy mondottam, a szereplők, um, a piaci szereplők, az érintettek, akik itt vannak, nyugodtan szólaljanak meg ők is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok a két biztosnak is. Köszönöm a, a tanács jelenlétét, és köszönöm, hogy eljöttek közünk. Sajnos Redding asszonyt nem tudtam végig meghallgatni, nagyon fájlalom ezt a dolgot, de hogyan is mondjam, kérem, hogy teremtsen kapcsolatot a két szakpolitikai terület, két terület között, között. Mondok egy példát. Görögországból jövök, Tegnap estem, illetve ma tulajdonképpen döntéseket hoztak Görögországról, nagyon szigorú, nagyon komoly takarékossági intézkedésekről. A takarékoskodás pedig azt jelenti, hogy a fogyasztók tudatosabbak lesznek. Ha az embernek kevesebb pénze van, és ezt a kevesebb pénzét kell, hogy elköltse, vagy tudja elkölteni, hát kétszer is meggondolja, háromszor is, négyszer is akár ötször is meggondolja, hogy milyen termékre, milyen szolgáltatásra fordítsa pénzét. És különös jelentősége bír ilyenkor, hogyha a termék nem jó, hibás. Dali biztost kérdezem, beszélt az ADR-ről, az alternatív disputa rezolúcióról, vagy magyarul az alternatív vitarendezés rendszeréről. Furcsa, de a csoportos keresetekről, a kollektív redressről viszont nem hallottam. Márpedig ez csökkenteni a költségeket a fogyasztói oldalon, hogyha kollektíven több fogyasztó egységesen nyújthat be egy csoportos keresetet. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a legutóbbi plenárisunkon Léne képviselő jelentéséről szavaztunk, ezt a Júri szakbizottság készített elő. E, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm a munkájukat, és köszönöm, milyen pozitívan gondolkoznak az európai fogyasztók érdekében. Um, I think I'll invite John Daly to answer. Meg is adom egyből Dali biztosnak a szót, hogy válaszoljon, de gondolom Reding biztos is szólni fog. Ami az alternatív vita rendezést illeti, az ADR-t illeti, az első lépéseket megtettük. És ide tartozik az online vitarendezés lehetősége is. Minden tagállamban igyekszünk megteremteni az ADR, az alternatív jogvitarendezés lehetőségét, azért, hogy legalábbis minimum normákat mindenki bevezessen. És Természetesen ezt minden egyes tagállam jogi rendszerébe kell beültetni, különböző szabályok vannak az egyes tagállamokban, de úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatunk egy jó rendszert biztosít annak érdekében, hogy egy közös nevezőt találjunk az ADR, tehát az alternatív vitarendezés területén. Persze az ODR területén is, ami nem más, mint az online vitarendezés, hiszen a digitális piacot helyzetbe akarjuk hozni, és a digitális lehetőségeket le helyzetbe akarjuk hozni. Jelenleg mínusz 5%-on áll a kiskereskedelem, és ezt 15 vagy akár 50 százalékra is meg akarjuk emelni, 500 milliós forgalom elképzelhető itt. Éppen ezért biztosítani akarjuk, hogy a fogyasztók nyugodtan ére, nyugodtak legyenek, úgy érezzék, hogy működik az online vitarendezési rendszer, hogy bármely országban korrekt vitarendezéshez jutnak hozzá, hiszen az online kereskedelem nem ismer országhatárokat. Ezért, hogyha a fogyasztó nem elégedett a szolgáltatással vagy az áruval, akkor um, az online vitarendezés eszközét is meghat- alkalmazhatja. Ahogy a Redding asszony és Almúnia bizt, biztosok felelnek a, a kollektív keresetek kérdésért, csoportos keresetek kérdésért, tehát megadnám Viviennek a szót. Igen, mind az alapján, amit Dali kollégám mondott, valóban úgy van, hogy az alternatív vitarendezés időt és pénzt takarít majd meg számunkra. A tanulmányok azt mutatták, hogy körülbelül 400 napot vesztegetünk el azáltal, hogy nem alkalmazzuk az alternatív vitarendezés lehetőségét, és 13 e, ezer eurót vesztünk el egyes, az egyes konkrét esetekben. Ezért tehát az ADR és az ODR kérdéseit Dali kollégám napirendre vettem. Tudniuk kell, hogy létezik egy mediációs irányelv, ezt a mediációs irányelvet pedig minden tagállamnak be kellett ültetnie 2011. május 21-ig. Megvizsgáltam, hogy mennyiben ültették át a tagállamok ezeket a szabályokat, és úgy tűnt, hogy voltak tagállamok, amelyekben a mediációs irányelvet a kormányok úgy használták fel, hogy ne csak a határon átnyúló ügyletekre, vitákra, hanem az országon belüli vitákra is vonatkozanak. Ennek a jelenségnek külön örülünk. Még egyszer mondom, tehát vannak tagállamok, amelyek a tagállamon belüli jogvitára is alkalmazzák ezt, másokban pedig a jogvita természetétől teszik függővé a mediációs szabályok alkalmazását. Öt tagállam nem jelentette be még a átültetést, ezért tehát a rendelkezésemre álló lehetőségeket felhasználva egy jogsértési eljárással fenyegetve kvázi motiválom a tagállamokat, hogy ültessék be, ültessék át ezt a jogszabályt, hiszen a célunk nem az, hogy az Európai Bíróság elé citáljunk valakit, hanem sokkal inkább az a cél, mint a mediációban is, hogy bíróságon kívül egyezünk meg. Ami pedig a, a csoportos kereseteket illeti, ahogy John mondta, Almunia, Dali és Redding, mi hárman, ez a három biztos dolgozik közösen a csoportos keresetek kérdésén, Lémen Lémne elnök úrtól megkaptuk a levelet, amelyben arra kérte Barózót, hogy halasszuk el a munkát, amíg a parlament nem nyilvánítja a véleményét a kérdésből. Nos, a parlament kinyilvánította a véleményét, természetesen. Ugye múlt héten történt ez, vagy két héttel ezelőtt, szóval bármit is legyen, az állásfoglalásról a parlament szavazott, és az állásfoglalásban ta, lévő kijelentéseket természetesen figyelembe veszük. Az Európai Parlament azt mondja, hogy egy horizontális eszközt szeretne kapni, ezt ha jól halljuk és értjük ezt az üzenetet, és a három biztos most igazán elmélyed majd a munkában, és egy közleménye rukkol elő a bizottság munkaprogramja egyéb iránt 2012-re lépést irányoz elő a csoportos keresetek kérdésében. Köszönöm szépen, és nagy örömre szolgál, hogy a hallgatóságból is néhányan már szót kértek. Azt szeretném kérni, hogy röviden szóljanak hozzá a témához. A kollégákat is kérem, és a hallgatóságból, aki szót kért, őket is arra kérem, meg is adom a szót az első hozzászólónak. Tehát azt kérem, hogy röviden, egyszerű kérdéseket tegyenek föl, és akkor így a vendégeinknek lehetősége lesz arra, hogy reagáljanak. Ugye 10 óráig kell befejezzük ezt a részt. Kérem az első két hozzászólót, hogy rövid kérdéseket tegyen föl. Evangeli Kehelichi szeretném üdvözölni, elnézést, a rosszul mondom ki a nevét. Ő az EGSB-nek a tagja, és az Egységes Piaci Szakbizottságnak is a tagja. A svéd fogyasztói szervezettől is itt van egy képviselő, és Kikereli asszony pedig az Olaszországi Fogyasztói Szövetségtől. Mindennyiuknak meg fogom adni a szót, de kérem, hogy rövid kérdéseket tegyenek föl. Először a képviselő urat használjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a panel részvevőinek, és szeretnék gratulálni a bizottságnak hiszen a határon átnyúló szállítás, online kereskedelem témájában a fogyasztók meg, fogyasztói jogok megerősítését célozzák meg, a termék és a szolgáltatások biztonságosságát, tájékoztatáshoz való hozzáférést is. Nagyon sok közleményt ad ki mostanában a bizottság ezekről a témákról, például új program a fogyasztók számára 2014-2020-ra, új 2014-2020-as agenda, nem tudom, hogy tényleg szükséges ez a sok közlemény. Nem kéne jobban koordinálni, egyszerűsíteni az életet számunkra is, meg a közvélemény számára is. Köszönöm. Schwaborra. Köszönöm szépen, köszönöm az érdekes hozzászólásokat. Reding asszonyt kérdezem meg. Tegnap Bulgáriáról és Romániáról azt mondta, hogy az igazságügyi rendszer nem megnyugtató működik itt. Úgy gondolom, hogyha a fogyasztóvédelmi rendszerekről beszélünk Európában, akkor a jog az igazságszolgáltatási rendszert is figyelembe kell venni, hiszen az igazságszolgáltatás fórumain érvényesülnek a fogyasztói jogok. Kérdezem tehát, hogy mit tegyünk azokban az országokban, ahol maga az igazságügyi rendszer nem működik megnyugtatóan. Uh, Köszönöm szépen. Kekeleki asszony a szó. Köszönöm Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne a Redding biztosasszonyhoz. A bevezetőjében beszélt az új bizottsági javaslatról, az értékesítésekre vonatkozó közös jogalkotás témájában és hogy ebben is nagyon fontos szerepet kap a fogyasztóvédelem. Egy sor tagállamban a fogyasztó védelem nem igazán jól működik. Tudatában van ennek, és a tagállamok igazából azt célozzák meg, hogy csökkenjen a fogyasztóvédelem, hogy a bizottsági javaslat harmonizációjának teljes mértékben megfeleljenek. Görögországból jöttem, nálunk súlyos problémák vannak, például hamisított termékek témájában és a nem méltányos szerződéses feltételek területén is Görögországban az erre vonatkozó jogalkotás nem megfelelő. Ismeri -e ezeket a nehézségeket, és mik a terveik ezzel kapcsolatban? Elnök, köszönöm szépen. Henrikson úr következik. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindkét biztoshoz szól a kérdésem. a kezdeményezésekről beszéltek a hagyományos munkaterületeken, a bizottság nagyon hatékony, továbbra is biztos hatékony lesz, de új kihívások vannak a világban, fenntartható fogyasztás például, és mindkét biztostól azt szeretném kérdezni, hogy milyen terveik vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet a fenntartható fogyasztást integrálni az új fogyasztói agendába? Szerintem itt az ideje, hogy a gazdasági kihívások, környezetvédelmi kihívásokat figyelembe véve a fogyasztói politikában is foglalkozunk ezekkel az aspektusokkal. Elnök, nagyon jó kérdéseket kaptunk. Utolsó hozzászóló Sicarelli asszony. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a mai vita lehetőségét szeretném hangsúlyozni, hogy eh, az általam képviselt szövetség eh, támogatja azt a stratégiai vonalat, eh, amely a fogyasztói agendát jellemzi, vagyis a fogyasztók védelme és az állampolgárok aktív részvétele. Ez csak akkor lehetséges, hogyha a fogyasztói szövetségek megerősödnek. A kérdésem a következő be tudnák-e mutatni részletesebben azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fogyasztói szövetségeket támogatják, illetve a jogorvoshatóhoz való hozzáférés, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés keretei között terveznek-e olyan eszközöket, amelyek az szövetségeket célozzák meg, például azt a lehetőséget, hogy kezdeményezésekkel érhessenek maguk a szövetségek, olyan területen, ahol erősebb jogszabályokat céloznának meg. És végül a szövetségek támogatása, ahogy mi azt szeretnénk, tartalmazni fogja nem csak a képzését, hanem konkrét támogatását is ezeknek a szövetségeknek, amikor például az igazságszolgáltatási bírósági eljárásokon és bírósági eljárásokon kívül a szövetségek támogató tevékenységet végeznek a fogyasztók védelme érdekében. Köszönöm a kérdéseket. John Daly kezdi a válaszadást, utána Vivian Redding következik, és Liesberg nagykövet is megadom majd a lehetőséget, hogy elmondja a véleményét. Dali biztos úr. Néhány témával szeretnék foglalkozni. Először is nagyon sok kezdeményezés, nagyon sok program alakul mostanában az európai rendszerekben természetesen vannak specifikus témák, amelyekkel specifikus módon kell foglalkozni fogyasztói programok például a, egy keretet kell kialakítani, ami támogatja az összes fogyasztói tevékenységet, és a fogyasztói agenda megvalósításához is hozzájárul. Itt tehát megfelelő rendszereket, folyamatokat, eljárásokat kell kidolgozni, azért is, hogy a források rendelkezésre álljanak. A jogalap is fontos azért, hogy ezeket a lépéseket megtehessük és a céljainkat el tudjuk érni a fogyasztói agendában. Ezért van az, hogy néha lehet, hogy, hogy zavaró, hogy többféle eszközről beszélünk, és többféle eszközt alakítunk ki, de hát tanulok, és igen, valójában rendszerként kell ezeket kezelni. A fenntarthatóság a kulcsfontosságú kérdés. Rapti asszony is említette ezt. Különösen a mostani megszorítási időszakban, illetve a szociális nyomás alatt úgy gondolom, hogy a fogyasztók támogatása nem csak fontos, hanem életbevágó folyamatosan tájékoztatnunk kell a fogyasztókat, biztosítanunk kell azt, hogy a fogyasztók minden eszközzel rendelkeznek, amelyek azt teszik lehetővé számunkra, hogy fenntartható döntéseket hozzanak. Nem csak környezetvédelmi szempontjából, és nem csak a hulladék csökkentése miatt, hanem költségvetési fenntarthatóság szempontjából is. Az, ez ma nagyon fontos téma. Az eszközeink eszközöket kell ehhez biztosítani, ahhoz, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzák meg a piaci résztvevők, amikor ugye az igényeiket akarják kielégíteni. A megbízható információhoz való jog nagyon fontos, ugye a fogyasztótájékoztatásról van itt szó, és az is fontos, hogy folyamatosan képezni kell a fogyasztókat arra, hogy hogyan használják föl ezeket az információkat. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb lépés, amit teszünk évek óta, ugye a címkézés, többféle tájékoztatás, amit a fogyasztók kapnak úgy gondolom, hogy ez nem elég. Folytatnunk kell ezt a munkát, továbbra is képeznünk kell, oktatnunk kell a fogyasztókat arra, hogy hogyan értelmezzék ezeket az információkat, amit kapnak, hogyan használják fel a lehető legjobban a saját érdekükben. Ez fogyasztónként eltérő lehet. Ezen gondolkodunk most a bizottságban, és az önök segítségével, és most konkrétan a parlamenti szakbizottságra is gondolok, tudjuk végezni ezt a munkát. Fogyasztói szervezetek. Először is fokozni kívánjuk a fogyasztói szervezetek kapacitását több tagállamban. Sok tagállamban ellátogatok, és találkozom a fogyasztói szervezetekkel, és tudjuk, hogy többféle szintű felkészültséggel, támogatási lehetőséggel rendelkeznek ezek a szövetségek. Vannak olyan tagállamok, ahol talán fontosabb elérnünk azt, hogy a fogyasztók a saját országukban hallathassák a hangjukat. Jogorvoslat témájában például ez az egyik olyan téma, amin gondolkozunk, a fogyasztói szervezetek részvétel a jogorvoslati eljárásban. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jogos, korrekt lehetőség a fogyasztói szeretetek számára, és meglátogattam olyan tagállamokat is, ahol ez már működik. Ez valóban egy olyan téma, amit próbálunk előbbre vinni. Magány, nem kormány, fogyasztói szervezetek az egyes országokban nagyon fontosak, nem csak azért, hogy megfelelően nyomon kövessék a tényleges helyi helyzetet, hanem azért is, hogy a tagállamok számára és a mi számunkra is a politikákat alakítók számára megfelelő visszacsatolást adhassanak a helyes döntéseink meghozásához. Hogyha esetleg nem tudnák, más bizottságba is ellátogatunk, és természetesen ott is beszámolunk majd a konkrét lépésekről. Tehát összefoglalva annyit mondanék, hogy ahol van egy probléma, ott van egy megoldás is. De most az igazságról szólnék. Igaz, hogyha az Európai Unióban valahol nem működik a jogrendszer, az igazság, akkor nem működik a gazdaság sem. Hiszen eh, akkor ott nincs bizalom a befektetők részéről, és nincs bizalom a fogyasztók részéről. És pontosan ezért figyelünk a jogrendszerre minden tagállamban. Pontosan Tudjuk, hogy néhány tagállamban, Bulgáriában és Romániában a jogrendszer olyan, hogy megfigyelésünk alatt áll. Vannak olyan országok, ahol nagyon mély gazdasági problémák vannak. És ezekben az országokban az egész jogrendszert Görögországban, Portugáliában is átalakítás alatt van a jogrendszer. Olaszország is problémákkal küzdik. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a jogbiztonság. A jogbiztonság nélkül nem működhetnek a társadalmaink. Ez nem szerepel általában a hírekben, azonban ez mégis egy olyan dolog, amit tudnunk kell. Esetleg megemlíthető, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetekkel igenis lehet bíróság előtt is megvédeni a fogyasztók jogait. Tehát konkrétan létezik egy lehetőség, hogy a fogyasztók a jogukkal élhessenek. Ritkán hallottam olyan sok hamis információt, mint pont ezen a téren. És hogyha kekeleki asszonynak igaza van, akkor sajnos meg kell állapítani, hogy rossz lenne a helyzet, de szerencsére nincs igaza. Hiszen ez a rendelet nem érinti a nemzeti szabályzatokat. Csak is a határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozik, és itt van egy problémánk. Hiszen a fogyasztók 6%-a mer határokon átnyúló kereskedelmet folytatni. Ez egy lehetőség. Tehát ha fogyasztók szeretnének egy más fajta kereskedelemben részt venni, megvan a lehetőségük, hogy határokon átnyúló módon is hozzájuthassanak javakhoz. Az új rendelet lehetőséget ad a fogyasztói jogi irányelv a 18 pontból csak hármat alakít át, és sokkal több jogot ad a fogyasztóknak, mint a meglévő fogyasztói jogi irányelv. Tehát itt főleg arról van szó, hogy amennyiben nem azt kapják, amit vásárolni szerettek volna, akkor ezt természetesen visszaadhatják. Nagyon fontos az, hogy a gyakorlatban is érvényesüljenek ezek a szabályok. Hölgyeim és uraim, nincs több időnk kérdésekre, de még hárman jelezték, hogy szeretnének kérdést feltenni. Sajnálom. Reding asszony, áttanulmányoztam a javaslatot. Áttanulmányoztam, és azt olvasom, hogy ez az eszköz opcionális a tagállamok számára. Átültetik, ha akarják, de nem kötelező. A második megjegyzésem. Amennyiben eh, a fogyasztó elfogadja ezt az opciót, akkor semmi konkrétummal nem élhet. Tehát, hogy most a fogyasztó elfogadja vagy nem fogadja el ezt az opciót, az ő dolga. Nagyon sok ellentmondást látok. Mindenképpen tisztáznunk kell ezeket a dolgokat. Nagyon röviden. Mindenki nyugodjon meg. A Juri Bizottság négy meghallgatást szervez a nyár előtt a témáról. Tehát megvan a lehetőségünk, hogy választ kapjunk a kérdésekre. Egy kérdés, az benne van már a közvetítésekről szóló irányelvben is, tehát megvan annak a lehetősége, hogy a tagállamok több jogot kapjanak, mint ma nem igaz, hogy a Róma egyes megváltozott, nem változtatja meg ez az új jogalkotási aktus. Köszönöm szépen az élénk részvételt, köszönöm szépen az érintettektől, hogy ilyen aktívan részt vettek. És van még három felszólalónk, és euh, szeretném majd szóhoz juttatni őket is. Szeretném megköszönni a két biztosnak, hogy eljöttek, hogy megnyitották ezt a konferencia sorozatot, és várom az önök hozzájárulását is ahhoz, amely egy nagyon fontos projekt. Hiszen arról van szó, hogy javítsuk a fogyasztók fogyasztók jogait. És nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egészében érvényre jussanak a jogszabályok. Tehát nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni a hallgatóságnak is a részvételét. És most egy kicsit átalakítjuk itt a platformot. Uh, so, ladies and gentlemen, can we now, um, can I invite you to um, resume your places? Igen, akkor most szeretnénk folytatni az ülést. Áttérjünk a következő napi rendi pontokra. Schwab úr és Rüle úr. Szeretnénk folytatni az ülést. Most pedig szeretnék áttérni a következő témára, és üdvözölném a vendég felszólalóinkat, és nagyon örülök, hogy nem én fogom végig levezényelni ezt a konferenciát, hiszen szuper vitavezetőink vannak. A bizottság részéről. Tehát itt nagyon sok tehetséges vitavezető van, így nem nekem kell majd levezetnem a vitát. De most szeretném átadni a szót az egészségügyi főigazgatóság képviselőjénél, és remélem, hogy ugyanolyan elkötelezettséggel szólnak majd hozzá, mint az előbb. Itt van a medias Krosinska. Ő a következő a listán, aki majd szeretne felszólalni, Pietro Giordano. Az olasz fogyasztóvédelmi szervezet részéről hol van? Ott van. Köszönöm és Cornélia Taus a német fogyasztóvédelem részéről. Ők szerepelnek a listámon. Tehát, hogyha szeretnének hozzászólni, akkor csak jelentkezzenek. Vagy egy papíron jelezzék a felszólalási szándékukat. És természetesen az európai parlamenti kollégák is felszólalhatnak. De nagyon fontos az, hogy azok is felszólaljanak, akik nem a parlament részéről vannak jelen. Mielőtt átadom a szót Paulának, és áttérek az asztal másik oldalára, Kiriakos Triantafilides urat kérem meg, hogy 5 perc alatt, maximum 5 perc alatt vázolja mondandóját. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, tudom, hogy az Európai Bizottság a nyáron szeretné publikálni új fogyasztóvédelmi elképzeléseit. Mi pedig egy saját kezdeményezésű jelentést készítettünk a fogyasztóvédelemről. Ezelőtt az összes fogyasztói szervezettel, a fogyasztókkal széles eszmecserét folytattunk. Az eszmecsere célja pedig az volt, hogy azonosítsuk a problémákat, hiszen arról van szó, hogy a fogyasztó álljon a belső piac központjában hiszen a fogyasztón múlik a belső piac jövője. A belső piac tekintetében tudnunk kell, hogy a belső piac kiterjesztése ne a környezet és ne a munkavállalók rovására növekedjen. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniós polgárok jólétét és egészségét védenünk kell, és pedig a fogyasztásra szánt fenntartható modellek segítségével. Az élelmiszerte például sokkal hatékonyabban kell használnunk. Nem szabad elpazarolnunk az élelmiszert. A fogyasztói politikában arra is gondolnunk kell, hogy az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkentse. Ez is az európai polgár érdekeit szolgálja. Csak is így tudjuk elérni az Európa 2020 stratégia céljait, hiszen itt arról van szó, hogy fenntartható fejlődést biztosítsunk. Főleg, hogyha belegondolunk, hogy az Európai Unió lakosságnak 13%-a szegénységi küszöb alatt él. A fogyasztókat eléggé gyakran csak ügyfélnek tartják, és nem polgárnak. Azonban ez egy nem helyes felfogás, hiszen attól, hogy valaki fogyasztó, attól ő még európai polgár. És 450 milliós piacon természetesen sok az egyenlőtlenség. Ezeket az egyenlőtlenségeket pedig meg kell szüntetnünk. Célunk az, hogy a fogyasztók jogait erősítsük, és hogy javítsuk az információhoz való hozzáférésüket. Tehát erősítenünk kell a fogyasztók helyzetét, ez pedig eh, az erősebb piaci felügyelet segítségével is lehetséges. Éppen ezért eh, egy külön fejezet szól a fogyasztók jogainak védelméről. Tehát az internetes kereskedelem terjedésével nagyon fontos az, hogy a határokon átnyúló tranzakcióknál erősítsük a fogyasztók bizalmát. Tudjuk, hogy nagyon gyakran nem kerül sor kárpótlásra, kártalanításra, amennyiben egy fogyasztó érdekei sorbát szenvednek. Ez pedig azt jelenti, hogy a fogyasztó elbizonytalanodik a határokon átnyúló kereskedelem esetében. Természetesen átláthatóbb információkat kell adni a kereskedőnek és a fogyasztónak is. Tehát a belső piacon legyen átláthatóság, hiszen csak is így tudjuk a dolgokat összehasonlítani. Be kell tartani a játékszabályokat. És természetesen a magánszférát és a személyes adatokat is védeni kell. Garantálni kell a szolgáltatások minőségét és a hozzáférhetőséget. A termékeknél több biztonságot kell garantálnunk, és jobban kell figyelnünk a sérülékenyebb rétegekre, az idősebbekre, a gyermekekre. Nekik különleges védelemre van szükségük. És hogyha ezekről a csoportokról van szó, akkor Utalnunk kell például a veszélyes termékekre, illetve a félrevezető reklámra. Tudatosítanunk kell azt, hogy a fogyatékossággal élők helyzete is javuljon. Garantálnunk kell, hogy a termékek és a szolgáltatások ténylegesen hozzáférhetőek egyenlő módon mindenki számára. Függetlenül a kortól és a testi lehetőségektől a pénzügyi szolgálatokkal is sokan elégedetlenek. Ez elég gyakran rossz tanácsadással függ össze. Látjuk, hogy nagyon sok fogyasztó egyszerűen nem is ismeri, hogy milyen jogai vannak pénzügyi szolgáltatások tekintetében. Lényeg, hogy a bankok, a pénzintézetek esetében is növeljük az átláthatóságot. Nagyon fontos a bizalmat helyreállítani. És ez eh, pedig csak úgy lehetséges, hogyha a fogyasztók magas szintű védelemben rendelkeznek. Ehhez természetesen össze kell hangolni a piacon a felügyeleteket. Good. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, és uh, nagy örömre szolgál, hogy uh, eh, meg volt a lehetőségünk arra, hogy a mai vita előtt foglalkozunk ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen, Malcolm. Akkor ebben a szekcióban fogyasztói biztonságról beszélünk. Ahogy a bizottságon mondta, amikor biztonságról beszélünk, a biztonság a fogyasztói politikának az alapja. A termékek, az élelmiszerek és a szolgáltatások biztonságát kell hangsúlyozni. Most az általános termékbiztonsági irányelvel foglalkozunk. A piacfelügyelet alapvető fontosságú, és miért is nem az a lényeg, hogy szabályok legyenek, hanem azt kell biztosítanunk, hogy a szabályokat mindenki betartja, és ezt ellenőriznünk is kell. A mai vitában látni fogjuk azt is, hogy mik ezek a fontos témák, aspektusok a piacfelügyelet szempontjából. Élelmiszerbiztonság aspektussal Európában mi azt mondhatjuk, hogy az egyik legjobb területe vagyunk a világnak, ahol az elvárások és az ellenőrzések a legmagasabb szintűek. De sokszor fontos az, hogy felülvizsgáljuk a jogszabályainkat, hogy mindig a legutóbbi, legfrissebb standardoknak feleljünk meg. Krista Skadamos asszony kapja meg az IMCO főigazgatóságtól a szót először. Ő foglalkozik az általános termékbiztonsági irányelvvel és a piacfelügyelettel. A jelentés ebben a témában fontos, hiszen az Európai Parlament a következő javaslatok tekintetében ennek alapján fog állásfoglalkozni. Krista, köszönöm szépen. Először is a meghallgatás fontos számunkra, azért, hogy tudjuk, hogy melyik területekre kell jobban odafigyelnünk a jövőben. Fogyasztóvédelem területén általánosságban, illetve az egységes piacon belül. Az utóbbi években sokat foglalkoztam a termék és a piacfelügyelettel az új jogi kereten, az új termékcsomaggal foglalkoztam évekkel ezelőtt, és előadója voltam az IMCO jelentésének, amiben az általános termékbiztonsági irányelv felülvizsgálatával foglalkoztunk. Először is azt mondanám, hogy a fogyasztók számára a biztonság nem szándék kérdése. Kötelező igen, biztosítani kell -e azt, hogy a belső piacon a termékek biztonságosak. Több eszköz áll rendelkezésünkre, hogy ezt biztosítani lehessen. A parlamentben, a parlament azt javasolta a bizottság számára, hogy gyorsan felül kell vizsgálni az általános termék biztonsági irányelvet, mert itt van lehetőség a jogszabály javítására. Viszont számomra az általános termék biztonsági irányelv nem az egyedüli eszköz, amivel foglalkoznunk kell. Szeretném ezt hangsúlyozni, hogy nagyon aggaszt az egységes piacon a piacfelügyelet jelenlegi működése. Maga a jogi keret nem annyira rossz, persze javítanunk kell, de igazából azt látjuk, hogy a tagállamok nem hajtják végre, nem megfelelő módon alkalmazzák. Nem elégséges és nem elég gyors a jogszabályok, a jogi keretek bevezetése. Ez viszont aggályos, hiszen ha nem jó a piacfelügyelet, akkor csalnak a termékekkel, nincs semmi következménye, és veszélyes termékek jutnak el a fogyasztókhoz. Ez nem jó. Jobb piacfelügyeletre van szükség azért, hogy a fogyasztók bízhassanak a belső piacon a termékekben. Úgy gondolom, ezt az aspektust kell javítani. Tudom, hogy ez a terület tagállami illetékességbe tartozik, mégis úgy gondolom, hogy amikor a következő évek fogyasztói agendájáról beszélünk, akkor valamit kell, hogy tegyünk, hogy javuljon a helyzet a tagállamokban. Ez lehet jogalkotással, lehet jobb koordinációval, lehet a források jobb felhasználásával, de biztos vagyok abban is, hogy nagyobb nyomás alá kell helyezni azokat a tagállamokat, amelyek nem jól teljesítenek, vagy nem elég jól teljesítenek. Szerintem igen, nevén kell nevezni ezeket a tagállamokat néha, hiszen hatékonyan kell, hogy legyünk az egységes piacon. Mindenesetre a, a mai vita számára azt szeretném hangsúlyozni, hogy a biztonság nem egy önkéntes dolog, kötelező kell, hogy legyen, és mindenképpen javítani kell a termékek biztonságát és a piacfelügyelet. Úgyhogy kérem a bizottságot, és kérem az európai parlamenti kollégákat is, hogy tegyünk valamit ezen a területen. És biztos úr, tudom, hogy foglalkozik ezzel, tudom, hogy fontos számukra, de mégiscsak tegyünk valamit, amikor a tagállamok nem megfelelően teljesítenek ezen a területen hiszen itt bizalom kérdéséről van szó, és a fogyasztók biztonságáról határozottan kell föllépnünk, ez a mai üzenet az önök számára. Elnök, köszönöm szépen. Igen, a koordináció erősítésére vonatkozó elképzelést továbbítjuk mindenképpen a végrehajtó hatóságok számára, hiszen erősebb kell, hogy legyen a koordináció európai szinten is, és a felügyelet is. Paul Körde van der Brake szó a Business Europe egészségügyi témákkal foglalkozó képviselője. Köszönöm szépen a Business Europe hálás a mai meghallgatásommal a részvétel lehetőségért. Először is szeretném megerősíteni mindazt, amit Sádemondész asszony mondott. Igen, az üzleti élet is így, gondol, így gondolkozik, nem opcionális a fogyasztóbiztonság, és felelősséget adhatunk a polgárokkal szemben, de hát az üzlet élet szempontjából is ez előnyös, hiszen a jó üzlethez fogyasztókra van szükség, nem elég termékeket előállítani. A legtöbb cég számára nagyon fontos a márkanév és az image. És ráadásul a felelősségi kérdés szempontjából is nagyon fontos a fogyasztóbizottság az üzleti vállalkozók számára maga az üzleti élet is felismerte ezt. Egy sor feltételnek kell teljesítenie azért, hogy az üzleti élet számára is ez megfelelő legyen. Megfelelő legyen. Arányosság, méltányos eljárás, jogbiztonság, ezek a fontos szempontok az üzleti élet számára. Itt nem csak az adminisztratív eljárások szempontjából van szó az arányosságról, hanem a biztonsági szint szempontjából is, hiszen a biztonság nem egy abszolút érték. Vannak, akik azt mondják, hogy nincsenek kompromisszumok a biztonság területén, de úgy gondolom ez nem korrekt, hiszen napra napra hozunk döntéseket biztonságosság szempontjából, hiszen senki nem menne ki a forgalomba, senki nem fogadná el, hogy nulla legyen a maximális sebességkorlát, csak azért, mert ez garantálja a teljes biztonságot. Kötelezettség a biztonság, de a biztonság szintje politikai döntés kérdése és szerintem a politikusoknak kell bőzsöntést hozni arról, hogy mi is az optimális szint, és ezt meg kell fogalmazni jogszabályokban, utána pedig a végrehajtóknak a feladata, például a piac felügyelő szervezeteknek a feladata az, hogy ezt a meghatározott biztonsági szintet hogyan lehet elérni. Az optimális szint meghatározásánál a biztonság költségeit is figyelembe kell venni, és a előnyeit is figyelembe kell venni. Például fogyasztói döntési lehetőség csökkentése, termék szolgáltatások terméktulajdonságok csökkentése, aztán esetleg még verseny helyzet csökkenését is jelenti ennek a költsége. Viszont a, az előnyök oldalán látjuk azt, hogy a veszélyek maga a veszély lehet alacsonyabb szintű, de és a veszély valószínűsége is alacsonyabb legyen. A hatalmas költséget kell, hogy fizetni azért, és hajlandóak is vagyunk fizetni azért, hogy egy jelentős kockázatot csökkentsünk. Viszont egy kisebb kockázat csökkentésért senki nem akar hatalmas költséget fizetni, pedig az is kockázat. Aztán a többi fontos feltételről is szeretnék beszélni. Egységes szabályokra van szükség, és ezeknek egységes végrehajtására a piacon. fontos az ellenőrzés is, és ez az ellenőrzés nem mindig működik megfelelően. Amikor nincs megfelelő ellenőrzés, akkor hatékony jogorvoslati rendszerre is szükség van, hiszen egyébként az üzleti élet számára sem működik megfelelően ez a szegmens. És a GPSD felülvizsgálata tényleg nagyon fontos. Azt hiszem, hogy sok mindent lehet még tenni azért, hogy koherens és egyetem legyen a határon átnyúló kérdésekben a biztonság kezelése. Nagyon fontos az átláthatóság. Harmonizált termékek, amelyek minden előírásnak megfelelnek és az irányelveknek megfelelnek, a GPSG keretei között nem kell, hogy újabb feltételeket írjunk elő ezeknek a termékeknek a számára, kivéve, hogyha súlyos kockázat, biztonsági kockázat merülne föl. És a GPSG egy nagyon jó eszköz lehet ennek kezelésére. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon örülök, hogy sokszor elhangzott, és mindannyian egyetülünk érni, érteni abban, hogy a határozott végrehajtás, a korrekt végrehajtás nagyon fontos a méltányos, egységes feltételek miatt, de azért is nagyon fontos, hogyha a nem jó piaci szereplőket büntetlenül hagyjuk, és a nem megfelelő termékekkel ki tudnak menni a piacra, akkor versenyelőnyhöz jutnak. Köszönöm. Thank you. Now I pass the floor. Köszönöm szépen. Jan de Kónignak adom meg a szót, aki az Enforcement Fórum elnöke. Parancsoljon de Kónig úr. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Igyekszem rövidre fogni magamat és lényegre törően fogalmazni. Nem itt kezdődik az én kivetít, az én slideshow a diáim sorozatom. Nem itt kezdődik, mint látják, szórakoztatásukkal elhoztam egy ilyen slideshow Én vagyok az egyik piac felügyelő, akiről többször hallottunk a mai ügy, ülés alatt. A leg, keves, kevésbé fontos slide ez, ahol láthatjuk, hogy ki vagyok én. Talán annyit kell megjegyezni, hogy belga piaci felügyelő vagyok 1996 óta. Ez elegendő lesz, ha erre emlékeznek. Miért is vagyok itt? A ProSafe-et képviselem, amely egy termékbiztonsági fórum Európában, amelybe a piacfelügyelő megbízottak tartoznak az Európai Unióból és az Európai Gazdasági Térségből. 90-ben jöttünk létre, és 2006 óta az Európai Projektek platformja vagyunk a fogyasztóvédelem területén. Mi a célunk? Az, hogy az együttműködést segítsük a piaci felügyelők között azért, hogy a termék és a szolgáltatás biztonságot előbbre vigyük. Miért a felügyelet? Nos, hát azért, mert a felügyelete ahhoz fontos, hogy egyrészt biztonságos termékeket kapjunk a piacon, ez a szent háromságunk egyik sarkában található, de másrészt eh, egy egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét kell megteremteni. Ez a másik fő célunk, harmadsorban pedig az, hogy a termékek szabad áramlását biztosítsuk. A fogyasztóbiztonság maga egy fogyasztói jog, amely megteremti a híres hírhett egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvét, és így eh, segít a fogyasztók bizalmat kialakítani, és segíti a belső piac, a közös piac elmélyülését. Melyek a piacfelügyelő hatóságok előtt álló fő kihívások? Egyrészt igyekszünk egy sor kérdés értelmezésében konzisztensen eljárni. Ezek a kérdések a definíciók, a kötelezettségek és a kockázatok. Ezen felül pedig igyekszünk a tagállamok közötti forrásokat megosztani. Vannak tagállamok, ahol nagyon sok az emberi erőforrás, másoknál a gépkapacitás vagy a pénzügyi erőforrások állnak rendelkezésre. Ezeket csoportosítjuk, angol szóval élve púlozzuk, és ebből a poolból, ebből a forrásból merítünk. Harmadsorban pedig eh, a legjobb gyakorlatokat adjuk át, és megfelelő ellenőrzős tesztkapacitásokat építünk ki. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nagyon komoly támogatást kapunk az Európai Bizottságtól 2006 óta. Ennek örülünk is, mondanom sem kell. És arra is büszkék vagyunk, hogy az európai együttműködés rendszerét átalakítottuk, 19 termékaktivitást folytattunk az elmúlt 5 évben, ezek mind közös akciók voltak, sok tagállam vett részt, és általában 20 tagállam vett, vett részt egy ilyen akcióban. Minden tagállam legalább egyszer részt vett már um, egy akcióban, tehát minden tagállam aktivizálta már magát. És ezek a joint actionek, ezek a közös akciók a koordináció fontosságát domborították ki európai szinten. Úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen járható út a felügyeletek számára. Az akciók egyik eredménye az volt, hogy létrejött a European Level program, tehát az piaci felügyeletek működését szabályozó európai program, és például a kínai fogyasztókkal való kapcsolatot is létrehoztuk. Sajnos ez a fólia nem olyan jó, de azért ilyen kisbetűkkel írtam, mert láthatják, hogy milyen sok akciót indítottunk. Például gyermek ruhák, láthatósági mellények, lézer, ceruzák, napozó ágyak, vagy a sisakok és természetesen a játékok. Ezek azok a termékcsoportok, amelyekben akciókat indítottunk. Milyen tanulságokat vontunk le ezen piaci felügyeleti akciókból? Nos, először azt, hogy mind az ipar, mind a fogyasztók egyként igénylik a piaci felügyelet működését. Nagyon fontos, hogy az emberi és az anyagi erőforrásokat egységesítsük, és így szolgáljuk a felügyelet ügyét. Az együttműködés pedig segíti majd, hogy jobban megfeleljünk az elvárásoknak, a szabályoknak, és jobban alkalmazok a szabályokat. Tehát fontos a munkát koordinálni. Ehhez tudni kell persze, hogy az egyes országokban milyen piaci felügyelet működik, milyen szankciókat vezettek be. Megítélésem szerint a megfelelő piacfelügyelet a koordinált piacfelügyelet, és ehhez voltak éppen két alapvető dologra van szükség. Elfogadott európai normákra van szükség, tudni kell az eljárásokat, a szankciókat, az ellenőrzési frekvenciákat. Franciaországban például azt mondják, hogy legalább három évente egyszer minden gyártót ellenőrizni kell. Ez egy kalkulációs bázis lehet például, hogy tudjuk ezt az információt. Ezen felül egy európai jogi normára is szükség van a koordinált felügyelet működése érdekében. Ehhez persze eh, megfelelő anyagi alapra és hosszú távú elkötelezettségre is szükség van és ehhez persze egy pénzügyileg is, pénzügyileg is támogatott koordinációs testületre van a szükség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ne felejtsük el, hogy például az öngyújtók területén, vagy más területeken specifikus európai normák jöttek létre. Sok felszólaló áll előttünk, sok felszólaló kért a szót, ezért maximum egy percben tudok megadni, megadni a szót. Először Skokinski asszony kap szót. Ide? Nincs itt, itt van? Parancsoljon. Thank you, sorry. Köszönöm szépen. Thank you. Um, this is mainly a question for the moderator, Director General Testori. You mentioned food. A főigazgatóhoz intézem a kérdést, nem említett az élelmiszereket, és kérdezem, hogy az élelmiszer az általános fogyasztói stratégiába hogyan illeszkedik, és az új élelmiszerek éle, eh, táplérték profilját hogyan jeleníteni meg. Köszönöm szépen, javaslom, hogy hallgassuk meg a kérdéseket, aztán majd meghallgatjuk a válaszokat. Giordano úr, parancsoljon. Nincs itt Giordano úr, de az utolsó szekcióba szeretném felszólalni. Rendben van, Taos asszony kapszót. Én is a következő részben szeretnék kérdezni. Kriszi Giovanni úr kap szót tehát akkor. Köszönöm szépen. Valójában nagyon nagyra értékelem azt, hogy kihangsúlyozták eh, ezeket a kérdéseket, a végrehajtás és a koordináció kérdéseit, amelyeket eh, a főigazgató úr eh, hangsúlyozott ki ma teljesen egyértelmű, hogy mindez azt jelenti, hogy mindenkivel, tehát a fogyasztóvédelmi szervezetekkel is koordinálni kell. És akarnék adni ezzel kapcsolatban néhány példát. Körülbelül 40 éve hasonlítják össze a fogyasztóvédelők a különböző termékeket, és a, fogy- a termékek biztonságát is ellenőrzik bizonyos paraméterek alapján. A elmúlt években a mi szervezetünk hat olyan terméket talált, amelyek veszélyesek voltak, például um, vízes palackok, um, belső levegő illatosítók, és sorolhatnám még. Nos, ezekben az esetekben voltak éppen sikerült elérni, hogy ezeket a veszélyes termékeket visszavonják a piacról. Kérdésem tehát a következő. Hogyan és miért? Amióta a megfelelő irányelve 2007 óta hatályba lépett országunkban, azóta körbelül 130 bejelentést tettünk a hatóságnál, és a hatóság eljárt. És ez ilyen módon nagyon jó példát látunk arra, hogy hogyan lehet jól együttműködni, és hogyan lehet a piac torzulásait megoldani hiszen már korábban a jelentéstevő, az Európai Parlament jelentéstevője beszélt arról, hogy többet is lehet tenni, nyomást kell gyakorolni, a bizottságnak nyomást kell gyakorolni azért, hogy még jobban alkalmazzák a szabályokat. A szankciók, melyeket az olasz oldal év, a év végén az olasz fél meghozott, nagyon jó példát jelentenek. Köszönöm szépen, köszönöm Joel úr kapszót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is a következő szekcióban szeretnék felszólalni. Rendben van, Martin Rey asszony. I was just going to mention that I'm here. <laughs> Mr. Malcolm. Itt vagyok, itt vagyok, Harbor, Harbor úr a fogyasztó védő szervezetek valóban az információval, a jogi segítségnyújtással, a piacfelügyelettel foglalkoznak. Ráadásul az én hazámban még a csoportos keresetekkel kér is mi felelünk. Tehát mi helyzetbe hozzuk a fogyasztókat, segítünk nekik. De sajnos sok fogyasztóvédelmi szervezet nehéz helyzetben van Európában, különösen azokban az országokban, amelyeket a pénzügyi rendszer válsága sújt. Ugyanakkor a kormányok továbbra is igyekszenek a gazdaságot felélénkíteni azáltal, hogy a bankoknak pénzt adnak, de ugyanakkor a fogyasztóvédőkre egyre kevesebb figyelem fordul. Ez egy mindennapos tapasztalatunk. Az EU fogyasztóvédelmi költségvetése is túl alacsony. Hát felmerül így a kérdés, hogy hogyan keres, kerülhetjük el azt, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek eltűnjenek. És hogyan tudjuk a fogyasztóvédelmi költségvetéseket revitalizálni, újra élettel megtölteni. Köszönöm. Köszönöm, nem tudom, hogy erre a szekcióban szeretne kérdezni, vagy a másikban, de Kereleki ö, asszony jelezte felszólalási óhaját. Igen, köszönöm szépen. Először is A Business Europe képviselőit szeretném kérni, hogy tisztázza. Nos, szóval a fontos termékek eh, nagyon fontos szerepet játszanak, eh, hiszen eh, ezek biztosítják a fogyasztók számára a fogyasztás. Nos, innen ered a kérdés, amelyet a bizottsághoz szeretnék intézni a termék biztonsági irányelv átdolgozása során kérelmeztük, hogy egy saját, egy külön fejezet foglalkozzék az iskolai eszközökkel, termékekkel, hiszen az elmúlt években főleg ugye játékokkal foglalkoztak, de kérem, hogy most már ne csak a játékokkal, hanem az iskolai eszközökkel is foglalkozzunk ezekre is terjesszük ki a játékokra vonatkozó irány eh, elveket és szabályokat. És van egy harmadik kérdésem is. A fogyasztóvédelmi szabályok sérülése során milyen szankciókat alkalmazunk? Itt persze ez arányosság elvét érvényesíteni kell. És talán érdemes volna azon is gondolkozni, hogy ne csak arányos, hanem elriasztó jellegű legyen a szankció, hiszen bizonyos károsodásokat egyáltalán nem lehet már kijavítani. Mire gondolok? Például, hogyha egy vasaló nem jól szigetelt, és ezért megráz valakit az áram, és meghal, hát ezt már nem lehet jóvá tenni, kérem. Tehát komolyabban kell itt fellépnünk. Oké, okay, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Szeretne valaki a parlament részéről hozzászólni? Ha nem, akkor én a bizottság kérdésével kezdeném. Hogyan eh, illik ide az élelmiszer? Hogyha megnézzük, akkor itt eh, holisztikus megközelítéssel kell tekintenünk az élelmiszer politikára. Mi azt szeretnénk, hogy a fogyasztó a lehető legszélesebb tájékoztatást kapja meg a szabályokról. És itt volt egy kérdés az élelmiszer profilokról. Igen, nagyon lényegesek a profilok, és a jövőben is lényegesek maradnak. Giovanni Krisi kérdésére azt válaszolnám, hogy olyan termékekkel konfrontálódtak a fogyasztók, amelyek veszélyesek, és a nemzeti hatóságok feladata ebben az esetben az, hogy jelentse, és pedig egy gyors reagálású politikával. Tehát a nemzeti hatóság nem reagált megfelelő sebességgel. A fogyasztóvédelmi szervezetek támogatásával egyetértünk. Igen, nagyon fontos az, hogy a fogyasztó erős hangon tudjon szólni. Even increase uh, they support. Tehát uh, itt és szeretnénk eh, arra utalni, hogy a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek több segítséget kapjanak. Mi az európai szintű fogyasztóvédelmet finanszírozunk konkrétan. Gideleki asszony felvetésére azt válaszolnám, hogy az iskoláknak szánt termékek különös figyelmet igényelnek, és a horizontális irányelvben pedig konkrét utalásokat kapunk, például a játékok tekintetében. És volt még egy kérdés más felszólalókhoz is. Nem tudom, hogy a Business of Europe képviselője szeretne-e most felszólalni. Igen, köszönöm. Volt egy kérdés a polgárok felelősségéről. Én meg adtam az üzleti elgondolásokat, de szerencsére olyan társadalomban élünk, ahol a legtöbb polgár azért mégsem eh, az úton állók prédája. Tehát eh, a szolgáltatások, az áruk általában eh, veszély nélkül vehetők igénybe. Ez egy kulturális dolog, tehát mindenképpen a nagy átlag az, hogy elégedettek a fogyasztók. Azonban felügyelet nélkül ez nem működik. Szükség van a felügyeletre, és pedig európai és tagállami szintű felügyeletre is. És ez vonatkozik a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi hálózatokra is. Én egy olyan cégnél dolgozom, amely eh, nagyon eh, komolyan veszi és kötelezővé teszi az üzleti etika oktatását és betartását, és ez eh, is igazolja, hogy mennyire felelősek vagyunk a fogyasztók és a polgárok irányában. Köszönöm. Egy rövid megjegyzésem lenne. Itt a piaci felügyelethez és a fogyasztóvédelemhez ne csak az üzletre hallgassunk, hanem a fogyasztóvédelmi szervezetekre is. És mindig örülünk, hogyha olyan információkat kapunk, hogy milyen nem biztonságos termékek vannak a piacon. Amennyiben biz, nem biztonságos termékekről információt kapunk, akkor természetesen megvizsgáljuk ezt, és értesítjük a többi tagállamot is. Azonban nem mindig hívunk vissza termékeket a piacról, de igenis értesítjük az érintetteket, információt adunk a köz számára. Itt nem arról van szó, hogy nem történik semmi. Igenis történik. Köszönöm szépen, és akkor most a végszó. Jobban meg vagyok győződve, mint bármikor, hogy több lehetőségünk van, hogy javítsuk a rendszert. Összehangolással, párbeszéddel, és most pedig előre kell haladnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A végszót. Tehát szabályokra van szükségünk, és arra, hogy ezeket a szabályokat betartsák. Köszönöm szépen a szekció vezetését. Most áttérünk a következő szekcióra. François erre kell menni. Igen, erre biztosabb. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem eh, a bizottság részéről a második főigazgatót, aki ma hozzánk szól, és most pedig, ha valaki szeretne felszólalni ebben a szekcióban, vagy a további szekcióban, akkor küldje ide a névkártyáját, vagy küldje ide Küldjen ide egy cetlét, egy papírt, és akkor eh, részt vehet a vitában. Természetesen a képviselőinkre is vonatkozik ez, tehát őket is felszólítjuk, hogy aktívan vegyenek részt a vitában. Tehát eh, minél többen, annál jobb. François, most átadom a szót, hogy vezest a vitát. Köszönöm, Malcolm. Köszönöm, hogy eh, ejtünk a fogyasztói agendáról, hiszen ez egy nagyon lényeges jogalkotási anyag. Nem csak jogalkotásról van szó, hanem alkalmazásról is. Megváltozott a kereskedelem, megváltozott a fogyasztók helyzete, hiszen a digitális kor, a digitális világ megváltoztatta a fogyasztási szokásokat. És a fogyasztók is teljesen máshogy viselkednek, mint korábban. Ez pedig szükségesé teszi azt, hogy megváltoztassuk a fogyasztókra vonatkozó jogalkotást. Fontos az, hogy erős jogszabályaink legyenek, azonban nagyon lényeges az, hogy a jogszabályokat alkalmazzák is a gyakorlatban. Erről szólt az eddigi vita is, és a, az ülésünk további részében is ezzel foglalkozunk. Kiváló felszólalóink vannak, nagyon kompetens szakembereink. Itt van Thomas Notfred, a Norvég fogyasztói szervezettől, elmondja, hogy a saját országában a fogyasztóvédelmi jogalkotás hogyan néz ki. Jason Freeman is körünkben van az EFT-től. Ő is hozzászól a témához, és a kereskedelmi gyakorlatról fog beszélni. Viszont Maria Irigoyen Perez, az Európai Parlament tagja, ő pedig a sebezhető fogyasztókról készített egy jelentést. És itt van Rigo Guvelja, aki a fenntartható fogyasztásról fog beszélni. Ő pedig a igen, igen, nem tudom pontosan, hogy milyen szervezetet képvisel, de most megvan tehát a, a Fogyasztói Szövetkezetek Európai Társulásától érkezett. Most meghallgatjuk a felszólalóinkat, új kezdeményezésekről hallunk a bizottság részéről, és pedig a fogyaszt, az új kötelmi jog kihatásairól. Euh, Kedves François, szeretném megköszönni, hogy a fogyasztói jog... Szeretném megköszönni önöknek, hogy lehetőséget adnak a fogyasztói jogok megtárgyalásához. A néppárti frakció részéről három szempontot említenék, hogy mennyire lényeges a fogyasztói jogok védelme Európában. Nagyon fontos, hogy világos és átlátható szabályok legyenek európai szinten. A tagállamokban történő átültetést figyelemmel kell kísérnünk, ezen kívül nagyon fontos az, hogy korrekt módon alkalmazzák a meglévő jogszabályokat. A rövid hozzászólásomban most a fogyasztói jogokról szóló irányerről szólnék. Réding biztos asszony utalt már arra, hogy 18 területből 5-7 területet tudunk egységesíteni európai szinten. Tehát ennyi területen világos szabályok vannak. Azonban ez még nem elég. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok át is ültessék a gyakorlatba ezeket az irányelveket. Az Európai Parlament pedig nagyon fontosnak tartja a alkalmazás ellenőrzését. És a harmadik téma pedig az, hogy hogyan alkalmazzák hatékonyan a szabályokat. A bizottság egy második lépésben javaslatot tett egy olyan fogyasztási kötelmi jog megalakításáról, amely túlmutat az eddigi hasonló jogokon. Ez az egységesítés hosszú távon mindenképpen a fogyasztók érdekeit fogja szolgálni, és természetesen a vállalatok is profitálnak belőle. A vita most arról szól, hogy a 28. rezsim hogyan nézzen ki. Hans Peter Mayer, az előadó, már elkezdte a munkát. Nagyon sok kérdésben koherenciát kell létrehoznunk Európában, az új javaslat pedig ebbe az irányba mutat. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, azonban a parlament is foglalkozik most a bizottság idevágó javaslataival. Tehát az egységes fogyasztói jog irányába szeretnénk elmozolni. A tagállamoknak pedig szint kell vallaniuk, hogy szeretnének egy teljes harmonizációt, vagy nem szeretnének teljes harmonizációt ezen a területen. Azonban a bizottság összes javaslatát nem lehet elutasítani. Nagyon pozitív az, hogy az Európai Bizottság rugalmasságot mutat, tehát a tagállamok kifejezhetik az úti terv alapján, hogy hol milyen területeken szeretnének harmonizációt, és hol nem. Ez a belső piac átláthatóságot is nagy mértékben szolgálja. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki érdekelt a témában, megszabhat bizonyos prioritásokat, de, mint már említettem, mindenkinek szint kell vallania, az Európai Parlament pedig támogatni fogja a tagállamokat ebben. Köszönöm. Thank you very much, and I... Köszönöm szépen. Erika Ilyen Perez asszonyja szó három percben szólalhat hozzá. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm François és minden résztvevőnek jó napot. Először is szeretnék visszautalni arra a mondatra, ami már elhangzott. A fogyasztók változnak, és pont azért változnak, mert a digitális világ időszaka megkezdődött. Ahogy Schwab kolléga is mondta, meg kell erősíteni a jogokat. 75-ben indult az első európai fogyasztóvédelmi program. Ebbe öt alapjogi katalógus tartozott, fogyasztói alapjogi katalógus. Az Európai Unió ettől a dátumtól indulva hosszú utat járt be, és egy széles körű keretet alakított ki a fogyasztók védelme számára. Az egységes piac folyamatos kifejlődése és alakulása most már változtatta a helyzetet. Folyamatosan erősítette az Európai Uniós jogalkotás a fogyasztó védelmet, a fogyasztói jólétet, és biztos, hogy ez hozzájárult az egységes piac fejlődéséhez, illetve a az Európai Unió 2020-as stratégiai céljainak eléréséhez is mindez hozzájárul. A fogyasztók nem homogén csoport. A fogyasztói kategórián belül többféle osztály található. Az egyik különösen heterogén, az értékeny fogyasztók csoportja. Számukra speciális védelmet, speciális stratégiát kell, hogy kialakítsanak a hatóságok. A jelenlegi európai jogszabályozás csak olyan értelemben foglalkozik az érzékeny fogyasztókkal, ami olyan feltételeknek teszi ki, illetve olyan feltételek szempontjából foglalkozik az érzékeny fogyasztókkal, amely feltételek más fogyasztóknál is előfordulhatnak. Tehát ez az egyetlen fajta érzékenység, amit eddig figyelembe vett a jogalkotás. És most az első irányelv, a 2005-ös irányelv az, ami először foglalkozott a másfajta érzékenységgel, amely az egységes piaci fogyasztókra alakít ki keretfeltételeket. Részletes gyakorlatokat ír elő a, például a fogyasztók befolyásolásával kapcsolatban olyan fogyasztók esetén, akik nem ö, tudnak védekezni az ilyen információ áram ellen. Természetesen a fogyasztók de ugyanakkor ebben az irányelben elsősorban a fogyasztók anyagi érdekeinek a védelméről van szó, és nem pedig a biztonságáról, a morális kérdésekről. A fogyasztói jogok jogokról szóló jelentésnek Schwab úr volt az előadója a fogyasztóvédelemmel, ez a jelentés a legutolsó dokumentum, ami foglalkozott, viszont bizonyos területeket ez sem fed le. Hiszen vannak egyéb védelmet igénylő területek is. A 34-es preambulum pont szabályozza a szerződés előtti és a szerződés végrehajtása során a fogyasztók információhoz való jogait, és pontosítja, hogy amikor a jogi kötelezettségek nem teljesülnek, akkor visszalépési lehetősége van a fogyasztónak. a 2014-2020-as fogyasztói programmal kapcsolatos rendeletben a bizottság célja az, hogy javítsa a fogyasztók tájékozódását, tájékozódáshoz való jogait, és módosítja a jogolvasati lehetőségeket, foglalkozik külön a határon átnyúló kérdésekkel is. A javaslat teljesen ambiciózus, ez kétségtelen, és tartalmazza a érzékeny fogyasztók fokozott védelmét is, elsősorban az idős fogyasztókról van itt szó. Az is fontos, hogy a társadalmi befogadást eh, lehessen fokozni, és önálló szereplőként eh, működhessenek a piacon minél hosszabb ideig. Ugyanakkor ez a védelem még mindig nem elégségesek az érzékeny fogyasztók védelme szempontjából. A gyakorlatban azt látjuk, hogy maga a tájékoztatás nem tudja ellátni a fogyasztó védelem szerepét. Ennyit szeretem volna mondani most, aztán majd esetleg a vita során részletesebben bemutatom ezt a kérdést. Következő hozzászólói a szó. Köszönöm szépen. 10 perces hozzászólást 3 percben fogom elmondani. Nagy örömömre szolgál, hogy itt vagyok. A fogyasztóvédelem most már nem csak a fogyasztókat érinti, hanem a piaci szereplők, a láncban résztvevőket mint figyelembe kell vennünk. Tehát nem csak a fogyasztót kell figyelembe vennünk, hanem itt gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A fogyasztó nem csak fogyasztó, amikor a digitális világba belép, hanem felhasználó és állampolgár. Például adatvédelmi rendelet is mutatja, hogy ezeket a szerepeit folyamatosan változtatja, főleg amikor szociális médiát alkalmaz. Néhány példát mondanék arra, hogy mi, mi is, mit is teszünk ezeken a területeken. Mi nem hiszük azt, hogy a személyre szabott tájékoztatás vagy információ eléri tényleg a fogyasztókat, és nem biztos, hogy a fogyasztók pontosan megértik, hogy hogy működnek a dolgok. Például Facebook, Facebookon egy teljes kezdeményezés volt, ami az adatvédelmi szabályok ellen lépett fel. A termék és szolgáltatás, termék az egy fizikai téma. Először ugye áramot adunk a terméknek, aztán az internetre rácsatlakozunk. Tehát itt a hardware-ről van elsősorban szó. Ez a fogyasztói nem áll tárgyaló partneri lehetőségeket nem, lehetőségeket nem rendelkezik. Például a Sony egy olyan termékkel állt elő, amely a 3 millió PlayStation konzolnak a szolgáltatását változtatta meg. Amikor viszont online lehetőségek merülnek föl, akkor a termék vagy szolgáltató felhasználója egy gomnyomással mindent meg tud változtatni, akár játékról van szó, akár termékről, akár más szoftverről, szolgáltatásról. Aztán a szerzőjogi okokból például le lehet venni videó tartalmakat, Mind, tehát ez a két oldalú monológ, ez egy olyan téma, amivel még nem igazán foglalkoztunk, és a fogyasztóknak megfelelő tárgyalási pozíciót kell biztosítani. Ehhez nem elégséges a kötelmi jog, olyan rendeltre van szükség, ami megtítja, hogy a cégek bizonyos dolgokat megtegyenek. Például jogi definícióra van szükség, aztán egy átlapozok egy oldalra, megfelelő módon kell, hogy működjön a piac. A rendeletek például szerzői jogok, versenyjog, személyes adatokhoz való jog, tehát mindez kapcsolódik a fogyasztói jogokhoz. Nagyon sokszor elhangzott a bizalom kérdése. A digitális piac nem új 20 éve kim vannak az interneten a cégek, és még mindig arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy a fogyasztók bízanak a piacban, és hogy szigorúbb szabályosságra van szükség. Tehát nem csak egy opcionális lehetőségként kell mindezt szabályozni. Pénzt lehet elveszíteni. 64 millió euró, e- eurós értékről van itt szó. Tehát a múlt évre van egy amszterdami jelentés, egy tanulmány, és van egy másik jelentés is. Tehát a bizottságoknak figyelembe kell vennie, a bizottságnak figyelembe kell vennie az adatok szempontjából ezeket a tanulmányokat, és megfelelő javaslattal kell előállnia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igyekszünk minden felszólalást lerövidíteni, és most megadom Freeman úrnak a szót. Köszönöm szépen. Van egy-két szlájdom, nem tudtam, hogy ennyire kevés idő lesz rendelk, ára majd rendelkezésünkre. Én az OFT fogyasztóvédelmi csoport jogi igazgatója vagyok, és a fogyasztói szerződések gazdasági szempontjairól szeretnék beszélni. Legutóbb a fogyasztóvédelmi jogszabályok szerepéről gondolkoztunk, és arról, hogy hogyan tudják ezek befolyásolni a hatékony piacokat. Mire gondolunk arra, hogy ne csak a fogyasztókat védjük, hanem biztosítsuk, hogy a gazdaság is hatékonyan működik. És azt szeretnék, hogy az európai és az Egyesült Királyságbeli cégek hatékonyan működjenek, tehát a társadalomban mindenki jobban járjon. Nagyon fontos, amikor az értékelésekről beszélünk, az elemzésekről, látni kell, hogy a fogyasztóvédelem gyakran a, a felháborodásra koncentrál, de hogyha a fogyasztó felháborodik, akkor vagy az eladási rendszer, vagy a terjesztés, vagy maga a termék háborítja föl, de hát ez voltak éppen mindennapi életünket érinti. Éppen ezért a legkézenfekvőbb intézkedés az, hogy lépéseket teszünk azért, hogy jobban működjön a piac. A gazdasági keretnél, tehát a piacok hatékonyságát kell támogatni, Két tanulmányt készítettünk a szerződésekről és a, és a reklámokról. Természetesen a tökéletes verseny tökéletesen működik, de nagyon gyakran a marginális döntések tekintetében is racionálisak vagyunk. Gyakran azért nem kérnek um, um, jogorvoslatot a fogyasztók, mert nem éri meg nekik, tehát racionálisan lépnek fel, már mondjuk egy 5 fontos károsodásért nem akarnak perelni. De ugyanakkor, hogyha ha valaki mondjuk egy szerződést kellene, hogy elolvasson, ahhoz, hogy egy vonati egyet vegyen, akkor valószínűleg ki nem tenné a lábát többi otthonról. Tehát fontos, hogy ne büntessük a fogyasztót. Azt akarjuk persze, hogy hatékonyan működjenek a cégek, de nem akarjuk a fogyasztókat sem megbüntetni. Ez pedig a társadalomra is kihat, és a sérülékeny, támogatott piacok szempontjait is figyelembe kell venni. Például, hogyha valaki a terembe megy el, egy szerződést kell, hogy aláírjon, amelyben rengeteg olyan dologra felhívják a figyelmet, ami nem is reálisan merül föl. Tehát az a kérdés, hogy működik-e a tekintetben, és én, mint jogász a gazdaságilag aktív fogyasztó koncepciójával dolgozok. A fogyasztó nem csak az, aki farmert vagy autót vesz, hanem gyakran maga is elá, elárusít valamit, mondjuk az eBay-n keresztül, vagy a Vaterán keresztül. A gazdaságilag aktív fogyasztót az európai jog nem védi eléggé megítélésem szerint. Ezért különösen az UCPD um, ügyben való definícióra, illetve a C296 per 95-ös Beninkáza Dentalkit ügy definícióira gondolok, hiszen ezek a definíciók nem veszik figyelembe, hogy a fogyasztó gyakran maga is gazdaságilag aktív, saját terméket, áru, cikkeit árusítja, mondjuk az autóját. Azért tehát, hogy jobban védjük ezt a fogyasztót, akit gyakran becsapnak, hiszen Mások visszaélnek azzal, hogy valaki mondjuk tovább képezni akarja magát, vagy tanulni akar, és becsapják őket. Ezért tehát azért, hogy őket jobban megvédjük, a fogyasztónak, a, a fogyasztó definícióját a jogalkotónak át kell gondolnia, hiszen meg kell akadályoznunk, hogy a gazdaságilag aktív fogyasztó kikerüljön a törvényes védelem hatája alól. Elnézést, hogy ennyire rohantam, de ennyi időm volt. Köszönöm szépen. Most pedig Guveja úr kap szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok én is mindenkinek. Én Rodrigo Guveja vagyok a Eurocoptól, A fenntarthatóság kérdéséről fogok szólni, és persze nagyon sietnem kell. Mit akar a fogyasztó? És mit jelent a fenntarthatóság? Nos, a, fogyasztható, a fogyasztó megfelelő árat szeretne kapni. De a megfelelő ár úgy akarja megkapni, hogy bizonyos feltételek fennálljanak. A biztonság, a minőség és a fenntarthatóság nem csak a környezeti, hanem a szociális fenntarthatóság elvét is elvárja a fogyasztó. Mit jelent tehát mindez? Azért, hogy ezt meg tudjuk tenni, fontos, hogy az elkövetkező évek fogyasztóvédelmi jogszabálytervezetei a fenntartható előállítás, gyártás és fogyasztás szempontjaira koncentráljon a bizottság, a fenntartható fogyasztás és termelés kérdéséről akciótervet készít éppen elő, és itt nagyon fontos volna, hogy a fogyasztói aggályokat eh, és fenntartásokat integrálják ezen szélesebb körű a fenntarthatóságot szolgáló politikákba. Hiszen gazdasági válság van bár, és tudjuk, milyen nehézségekkel nézünk minnyáján szembe, de a fenntarthatóság szempontját sem a környezeti szempontok, környezeti területen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ha károsítjuk a természetet és a környezetet, ezt nem fogjuk tudni nagyon könnyen jóvá tenni, de a társadalmi fenntarthatóság szempontjait sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nap mint nap látjuk, hogy a fogyasztók a termékben is keresik a fenntarthatóság szempontjait. Éppen ezért számunkra nagyon fontos, hogy a kritériumokat épp úgy tekintsék, mint a termék biztonságra vonatkozó szempontokat. Bár ahogyan a főigazgató úr mondta, az élelmiszerbiztonság Európában valószínűleg az egész világon a legelőre haladottabb és legjobban szabályozott terület. Ellenőrzéseket folytatnak, szigorú kritériumok érvényesülnek. Ám a fenntarthatóság területén nem büszkélkedhetünk ilyen eredményekkel. Márpedig nem sem a cégek, sem a fogyasztók irányában nem tisztességes, hogyha mondjuk a, valaki Európán kívül a termékét úgy állítja elő, hogy nem veszi figyelembe se a szociális, se a környezeti kritériumokat, ezzel tisztességtelen versenyelőnyhöz jut, és ezeket a termékeket azután a közös piacon adja el a tisztességesen termelők számára versenyhátrányt okozva. Tehát fontos, hogy a fenntarthatóság szempontjaira kitérjünk, és még nagyon röviden szólni szeretnék a fenn, a érvényre juttatás, az érvényre juttatás, a jogérvényesítés szempontjából. Azt gondolom, hogy a jogérvényesítés soha nem működhet, hogyha a csoportos keresetek rendszerét nem vezetjük be és nem építjük ki. Mindez azonban csak akkor működhet, hogyha a fenntartható növekedés a fogyasztókhoz terül vissza, hiszen egyelőre éppen csak a megszorításokat látjuk. Alacsonyabbak a nyugdíjak, magasabb a nyugdíjkorhatár, alacsonyabbak a fizetések, kevesebb az elkölthető pénz, de az volna a cél, hogy ennek az egész megközelítésnek az előnyeit a fogyasztók élvezzék. Um, uh, Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy elkezdhetjük az eszmecserét, a beszélgetést, a vitát. Nagyon érdekes gondolatokat hallottunk, hallottuk, hogy szükség van az átlátható szabályokra, a jogérvényesítésre, a csoportos kereset intézményére, de biztos vagyok benne, hogy sokan másként gondolják ezt. Hallottuk, hogy milyen fontos, hogy a fogyasztót definiáljuk, illetve a fogyasztó védelem kérdéséről gazdasági szempontból is hallottunk és hallottunk a vulnerábilis, a sérülékeny fogyasztók koncepciójáról is. Sokan kérnek szót, lehetőség szerint minél több felszólalónak megadom a szót egy-egy percben. Sajnos tudom, nagy a, nagy a csábítás, hogy az ember szónoklatokat tartson, de csak kérdésre van idő. Először Tos asszony az ECCJ részéről Németországból kapszott. Parancsoljon. Egy percben. Tausnak hívnak, jó napot kívánok, és köszönöm. Első észrevétel a digitális világra vonatkozik, és ide tartozik a digitális kereskedelem szempontja, és az adatvédelem nagyon fontos. A bizottság és a parlament is foglalkozik a e kérdésekkel, ám az agendában, a fogyasztóvédelmi programban nagyon keveset hallunk, olvasunk a fogyasztóvédelemről, az adatvédelemről, és úgy gondolom, hogy az adatvédelem szempontjait jobban meg kell jeleníteni ebben a jogszabálytervezetben. Másodszorban. Hallottunk arról, hogy a jogalkotás és a jog, jogszabályok érvényesítése egyként fontos, de egy szempont nem került megjelenítésre, mégpedig ez a szabályok valóságba való átvétele. Például, hogy az adatvédelem területén hogyan működjön az informált engedélyadás elve. Hogy értsem ezt? A fogyasztó hogyan öm, informálhatja magát? Nos, hát itt vagy a cégek írják ezeket a listákat, ezeket az engedélyeket, vagy pedig vannak a cégeknek saját maguk által előirányzott kötelezettségei, amelyeket maga magukra vonatkoztatnak, de se az adatvédelmi hatóságot, se a tudományt nem vonják be ezen szabályok kialakításában, és úgy gondolom, hogy itt még sok tennivaló áll előttünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Majdnem minden előadó beszélt a fogyasztó sérülékenységéről és a bizalom hiányáról. Ezen felül pedig beszélni kell arról is, hogy a pénzügyi válság jelentősen hozzájárult a fogyasztók sérülékeny voltához. Ezért tehát a fogyasztóvédelmi stratégia tekintetében felmerül a kérdés, hogy fog-e pragmatikus, megfontolandó elvárásokat tartalmazni, és visszautalok Saldemúza asszony észrevételeire korábban, a tekintetben, hogy hogyan lehetne a jogszabályok érvényesítését megerősíteni. Nem tudjuk-e valahogyan, főleg a pénzügyi szolgáltatások területén a jog és a jogszabályok érvényesítését támogatni? hiszen a német séma nevezd meg és állítsd pellengére elvét kell érvényesíteni, ezzel elrettentve a visszaélőket. Van egy utolsó kérdésem is. Nem volna ért nem mondhatjuk -e azt, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteknek van az a feladat, és ők járjanak így el. Köszönöm szépen. Feller asszony, tessék parancsoljon. Um, a Food Drink Europe az európai élelmiszer és ital piacot képviseli. Lebej főigazgató asszonyhoz lenne egy kérdésem. A közös értékesítési jog kerettel szeretnék foglalkozni. 230 ezer KKV-t képviselünk, és szerintünk az értékesítési szabályokkal is foglalkozni kell, például a törvénytelen vagy nem megfelelő szerződéses feltételekkel. Kettő kérdésem van. Az európai jogalkotási javaslat hogyan veszi figyelembe a B2B kapcsolatokat, főleg a KKV-k szempontjából. A mi cégeink 99% a KKV, és hogyan fog ez jobban működni a nemzeti jog szempontjából. Sokszor a nemzeti jog szigorúbb az Európai Uniós javaslatoknál. A jelenlegi szöveg alapján mi úgy értelmezzük, hogy olyan esetekben, amikor a nemzeti jog jobb a KKV számára, akkor az az úgynevezett opciós 28-as kötelmi jog nem lesz érvényes, attól függetlenül, hogy mindkét szerződéses fél elfogadná és az EU szabályozást. Ezek nagyon fontos kérdések számunkra, és a négy említett workshopban szeretnénk részt venni, amit a, majd a Júri Szakbizottság szervez. Ma csak egy rövid választ szeretnék arra kérni, hogy a B2B kapcsolatokra milyen módon lesznek érvényesek az új jogszabályok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Olson úrja szó. Oktatási Szövetség. Igen. Először is köszönetet szeretnék mondani a közmeghallgatásért, ez nagyon jó. Igen, itt vagyok. Konkrét kérdésem lenne. Sokat beszélnek az új agendáról, ami segíti a gyerekeket, az érzékeny, sérülékeny személyeket. Az alkohol kapcsolatban szeretnék kérdezni, hiszen nem, ilyen esetben sokszor a fogyasztók számára az információ nem elégséges. Az alkohollal foglalkoznak-e specifikusan? Ha nem, akkor miért nem? Gyelő úr, önél szó. Egy kérdésem lenne, 2012-es bizottsági munkaprogramban szerepel egy olyan eszköz kidolgozása, amely a biztosítási jogokkal fog foglalkozni. Úgy tűnik, hogy a bizottság opcionális eszközt akar itt kidolgozni. Legislation and Welfare. Ezzel a témával kapcsolatban a véleményünk az, hogy nem csak a belső piaci harmonizáció célozza meg a jogalkodás, hanem más kötelező előírásokat. A biztosítási piacon, ahogy nagyon jól tudják, a biztosításon keresztül átvállalják a biztosítók a kockázatokat, ez egy specifikus szempont. Több tagállam ezt figyelembe venni a jogalkotás során, például árvizek esetén, és ugyanakkor a szociális és egészségbiztonsági kérdések szempontjából is fontos szerepe a biztosítóknak. Úgyhogy ezt a szektort nem szabad elfelejteni, nem szabad megfeledkezni ezekről a specifikus szempontokról. Olyan termékek, amelyek két különböző logikának felelnek meg, vagyis hogy lennének olyan termékek, amelyek a nemzeti előírásoknak felelnek meg, és lennének olyan termékek, amelyek az EU-s jogalkotásnak felelnek meg, ahol ugye az EU próbál közös nevezőt találni a tagállami jogalkotások között, de hát sokszor ez a nemzeti jogalkotás ellenében működik. Úgyhogy a kérdésem konkrétan az, hogy a bizottság tudatában van annak, hogy milyen veszélyek merülhetnek föl egy ilyen eszköz bevezetése során. Konkrét kérdésem, hogy a jogalkotási módszer szempontjából hoztak-e már valamilyen döntést, és a szervezetünk számára fontos, hogy a minimális harmonizáció sokkal megfelelőbb lenne, amihez kapcsolhatna egy, kapcsolhatna egy idézőjeles önkéntes szabályozás, vagyis közös elveket lehetne felállítani, és ezzel el lehetne kerülni azt, hogy hátrányos hatással legyen az új jogalkotás a mi szektorunkra. Elnök, köszönöm. Krizi Giovanni asszonyi a szó az által részéről. Igen, köszönöm én a végrehajtással foglalkoznék, és ahhoz, szeret, ahhoz jelentkeztem, a négyes panelhez jelentkeztem. Akkor van-e további olyan résztvevő, aki szeretne hozzászólni most? Úgy látom, hogy senki. Rendben. Akkor megpróbálok reagálni az összes kérdésre. És Paola Testori több kérdésre majd ő fog választani, hiszen vannak olyan kérdések, amik inkább az ő területéhez tartoznak. Digitális aspektus a fogyasztói agendában. a digitális aspektusok figyelembevétele a jogalkotási munka során. Tarsasszony említette az adatvédelem kérdését. Az adatvédelem pont egy olyan eset, amikor először is a bizottság a bizalomépítést célozza meg a digitális piacon is, amikor meg akarjuk erősíteni a fogyasztói jogokat, ennek ez a célja többek között, például a adat tájékoztatási szabályok megsértése esetén mi történik, az átláthatóság erősítése, az adatokhoz való hozzáférési jogok erősítése a személyes adatok esetében. Úgyhogy hatalmas erőfeszítést teszünk azért, hogy megerősítsük a fogyasztói jogokat. Ez a fogyasztókat szolgálja, de jól szolgálja azt is, hogy kapcsolódjunk a többi témához, hiszen itt a fogyasztói bizalom építése is rendkívül fontos egy olyan piacban kell, hogy bízzanak a, a fogyasztók, vagy egy olyan technológiában, amely uh, hozzájárul a növekedéshez. Azt is említette, hogy nem foglalkozzunk azokkal a fogyasztói kérdésekkel, amikor például problémák során támogatásra jogosultak, adatvélem szempontja merült fel konkrétan. Itt ezzel kapcsolatban azért szeretném azt megemlíteni, hogy a rendeletben pont van egy cikk, ami a képviseleti fellépésnek nevezett szabályt veti föl, és állapítja meg, vagyis a ahogy mi hívjuk a fogyasztót, az adat alanya egy szövetséghez fordulhat, adatvédelemmel foglalkozó speciális szövetséghez, és a szövetség meg tudja védeni a fogyasztói esetet, illetve az adat alany problémáját. Tehát elég messzire mentünk ennek a rendszernek a fölállításában, vagyis a képviseleti fellépés területén. Pontosan azért, mert megértettük, hogyha valaki egyedileg kell, hogy ő följépjen mondjuk a Google ellen, akkor ezt egyedül nem is lehet megtenni, ez természetes. Úgyhogy specifikusan megterveztük ezt a témát, pontosan azért, hogy támogatni tudjuk a fogyasztókat. koordinált föllépés, megnevezés, Csural tett fel egy kérdést, hogy tudjuk-e támogatni a, ezen a területen a fogyasztókat, tudunk-e segíteni nekik abban, hogy um, megtalálják a csapdákat. Igen, ez sokszor nagyon fontos, hisz, és sokszor jobban tudjuk így segíteni a fogyasztókat, mint hogyha a bírósági fellépésben támogatjuk. Viszont most átadnám a szót Paulának, hiszen a Szánkó főigazgatóság témájához tartozik inkább a fogyasztók támogatása, a nehézségekre való figyelemfelkeltés. Tudom, hogy ez például a pénzügyi szektorban már létezik, említették is a pénzügyi szektor, de Paula talán részletesebb tájékoztatást, tájékoztatást tud adni ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy már az előbb mondtam, a Szankó főigazgatóságban komolyan foglalkozunk a témával, és a nemzeti szintű fogyasztói szervezeteket támogatjuk. És az új programban is, ahogy ezt már az előbb említettem, növeljük a pénzügyi hozzájárulásunkat, és pedig 70%-kal, hiszen szeretnénk biztosak lenni abban, hogy a fogyasztói szövetségek, fogyasztóvédelmi szervezetek több támogatást kapjanak, hogy jobban végezzék munkájukat az Európai Parlamenttől nagyon lényeges forrásokat kaptunk, hogy segítséget nyújtsunk a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteknek. Nagyon fontos az, hogy független pénzügyi tanácsadást tudjunk adni. A bankok, a pénzintézetek adnak tanácsot, de nem független pénzügyi tanácsadók. Éppen ezért a célunk az, hogy nemzeti szinten is több pénz jusson arra, hogy a fogyasztók független pénzügyi tanácsot kapjanak. Különféle továbbképzéseket is tartunk. Még egy kérdés volt itt az alkoholra vonatkozóan. A alkohollal folytatott tevékenységünk célja elsősorban az, hogy a fiatalok alkoholfogyasztását visszaszorítsuk. A tagállamok fellépését eh, korrig, koordináltuk ebben a tekintetben. De a tevékenységünknek van egy bizonyos határa is. Másodszorban van egy platformunk, ahol a gazdaság szereplőivel együttműködünk, és itt pedig egy viselkedési kódexet szeretnénk kidolgozni, hogy a marketinget egy picit limitálják, hiszen az alkohol cégek viszonylag agresszív kampányt folytatnak a fogyasztás növelése érdekében, mi pedig ezt nem látjuk jó szemmel. Köszönöm. Köszönöm, Paula. Két utolsó válaszom Igen, itt a kereskedelmi törvényre. És a KKV-k, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kereskedelmi törvény tekintetében figyelembe vegyük itt a cége 99,9%-át, amelyek kis és középvállalatok Európában. Meg vagyunk győződve róla, hogy ez a CSL hasznos lesz a KKV-k számára, amennyiben egy másik tagállamban is tevékenységet szeretne folytatni egy kis, illetve középméretű vállalat nagyon hasznos, hogyha hasonló jogi környezetben tevékenykedhetnek majd. Én említettem már, hogy a nagy cégek és a kis középvállalatok közötti kapcsolatok is mindenképpen javítandók. A második rezsim alkalmazható lenne a KKV-kre. Ez egy általános probléma a KKV-k területén, és én öt évig foglalkoztam a KKV-kkel. Tudom, hogy milyen nehéz helyzetben vannak néha. Hiszen, hogyha nagy cégekkel kerülnek kapcsolatba, akkor általában ők húzzák a rövidebbet. De természetesen készek vagyunk a vitára, az eszmecserére, és szeretnénk garantálni, hogy az európai jogalkotás hasznos a kis és számára. Olyan témákról van szó, amelyeket a jövőben is meg kell majd vitatnunk, azon eszmecserék alapján, amelyek jelenleg is zajlanak. meg kell néznünk, hogy a közös adásvételi jogban hogyan tudjuk jobb helyzetbe juttatni a kis és középvállalatokat. Az utolsó kérdés a biztosításról. A biztosítás tekintetében zajlanak a tárgyalások, tárgyalunk az érintettekkel, és mielőtt egy orientációt ki tudunk jelölni, mindenképpen az összes érintettel beszélnünk kell. Mindenképpen eh, ki kell derítenünk, hogy eh, mi a szükséges ezen a területen, a gazdaság ezen területén. Tehát pillanatnyilag orientációt keresünk. Irigoya asszony, köszönöm szépen egészen röviden tennék néhány megjegyzést. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy minnyáján polgárok és fogyasztók vagyunk, és ilyenként jogaink is vannak. Mit kívánnak a jogalkotótól a fogyasztók és a fogyasztói szervezetek? Védelmet és megelőzést. Védelmet mitől? a bizonytalan helyzettől, hiszen a fogyasztóknak, az intelligens fogyasztóknak jó lenne, ha mindenki intelligens fogyasztó lenne Európában, de a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mi jár nekik. Tehát amennyiben kártérítés jár nekik, ez lehet akár 10 euró is, akkor tudják, hogy megkaphatják. A válság során sem szabad ezeket a jogokat leépíteni, sőt erősíteni kell többről van szó, mint információról, védeni kell a fogyasztókat, és többet kell tennünk, mint ami most van. Köszönöm szépen. Irigoyen asszony. Most akkor a panel tagjainak adnám át a szót, hogyha szeretnének hozzászólni. Nem. Freeman úr, igen, egy megjegyzésem lenne az adatvédelemhez, és a szinergia nagyon fontos ebben a tekintetben. Fontos az, hogyha a fogyasztók átadják a saját adataikat, akkor ezek megfelelő védelemben részesüljenek. Tehát ennek igazából pénzértéke is van. A fogyasztó ezt pedig nem tudja. Tehát, hogyha egy kereskedő begyűjt személyes adatokat, akkor ez neki anyagilag is kifejezhető hasznot hajt. Tehát nagyon sok törzs, felhasználó törzs, fogyasztói rendszer van, és ezekben eh, a kereskedők rögzítik a fogyasztók adatait. Úgy gondolom, hogy eh, az egyik nehézség abból áll, hogy az európai közösségen kívül és belül nem működünk együtt eh, megfelelő módon adatvédelmi tekintetben, az érintettekkel. De nagyon gyakran sajnos tapasztaljuk, hogy visszaélnek fogyasztói adatokkal az Európai Unión kívül is belül, és ez nagyon problémás az angol nyelvű országoknak, hiszen valószínűleg egy amerikai cég jelen lesz Nagy-Britanniában is, és az adatok pedig áramlanak. Nagyon nehéz hiszen itt az amerikai kollégákkal is meg kell osztani az adatokat. Tehát nagyon nehéz pillanatnyilag az adatvédelem helyzete. Köszönöm. Áttérünk ennek roppant érdekes szekciónak a végére. Köszönöm szépen a hozzászólóknak a nagyon érdekes, izgalmas hozzászólásokat. Köszönöm a kérdéseket. Köszönöm, François hogy ilyen jól levezetted ezt a szekciót. Köszönöm a kérdéseket és a válaszokat. Akkor szeretnénk áttérni a harmadik szekcióra. Elnézést kérek, hogy nyomás alá helyezzük a felszólókat, de remélem, hogy itt is marad időnk a vitára. Nagyon sok felszólaló van a harmadik szekcióban, de hogyha valaki kérdéseket szeretne feltenni, akkor ne habozzon. Tehát mindenképpen eh, juttassák el hozzánk a felszólalási igényeket. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem az IMCO bizottság régi barátját, aki nagyon érdekes hozzájárulásokkal segítette munkánkat. Új szerepében először van itt nálunk, és az Európai Unió közös kutató központját képviseli. David nagyon sok lényeges információt juttatott el hozzánk, főleg eh, ami a fogyasztói magatartással kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy Freeman úr is teljes mértékben egyetért ezzel. Igazából több figyelmet kellene arra fordítanunk, hogy hogyan működnek a piacaink, hogy hogyan eh, látják a fogyasztók a piacok működését, és ezt mindenképpen Almúnia úrról is szeretnék megtárgyalni. De ez most igazából csak eh, egy rövid megjegyzés lett volna a részemtől, és most átadnám David Mernek a szót, aki a következő szekciót vezeti. Köszönöm szépen a lehetőséget. Aki nem ismeri a közös kutató központot, a bizottságon belül az a feladatunk, hogy tudományos ismeretekkel szolgáljuk kollégáinkat. De valószínűleg nem ezért kértek meg, hogy levezessem ezt a szekciót. 13 éve töltöttem már a Szankó főigazgatóságban, és nagyon közel áll hozzám a fogyasztóvédelem. Miért ennyire fontos az információ és oktatás kérdése? Természetesen nagyon fontos a fogyasztók jólétének tekintetében. Elég gyakran nem veszik figyelembe, hogy alapvető a fogyasztók bizalma a gazdaság működéséhez. Akik tavaly megkapták a gazdaság tudományi Nobel-díjat, felhívták a figyelmet egy paradoxonra. És ez pedig az, hogy azokon a piacokon, ahol a harmadlagos költségek magasak, ott nagyon nehéz a fogyasztóknak eldönteni, hogy mit is fogyasszanak. Tehát, hogyha sok a lehetőség, akkor nagyon gyakran monopólium helyzet alakul ki. És ha monopólium helyzet van egy bizonyos téren, akkor a fogyasztó nem tudja eldönteni, hogy mely terméket fogyaszt, mely céget tüntessen ki bizalmával. Nagyon, hogyha nagyon sok a szereplő, akkor eléggé nehéz kitalálni, hogy melyik a legjobb termék. És nem igazán érvényesülnek a versenyszabályok. A helyzet nem statikus, hanem dinamikus. Nagyon gyorsan változik a helyzet. Azt látjuk, hogy szinte túl sok az információ. Nagyon sok a termék, nagyon sok információ létezik a termékekről. Rengeteg márka van, Azt is látjuk a kutatási eredmények alapján, hogy a fogyasztók, igazából minden polgár kognitív határokkal rendelkezik, tehát igazából elér a tudása határához, nem tud megfelelően dönteni. De azt is látjuk ebben a dinamikában, hogy az üzlet nagyon jól érti ezeket a kognitív határokat, és a piac megfelelő módon reagál a helyzetre, a kognitív határokra. Azonban azt is látjuk, hogy az internet fejlődésének köszönhetően egyre jobb eszközöket látunk, felvilágosító eszközöket látunk, amelyek segítenek a fogyasztóknak, hogy ebben a nehéz világban megtalálják a megfelelő döntést. Nagyon fontos tudni az, hogy milyen információkra van szükségünk ahhoz, hogy a megfelelő termék mellett döntsünk. Három felszólalónk van, aki erről a témáról szeretne szólni. Az első Louis Grek, aki az IMCO alelnöke, a egységes piacról és a polgárokról fog beszélni, de igazából a belső piac legfontosabb 20 problémáját szeretné tematizálni. A második felszólalónk Monique Guayan, aki a BEEUC főigazgatója, és Gerard de Graaf, aki a audiovizuális média és internettel foglalkozó főigazgatóságról érkezett. Tehát Louis Grekkel kezdünk, és megkérem, hogy vezesse be jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr! Át szeretném tekinteni ma, hogy valóban megfelelünk azon ígéretünknek, hogy egy egységes piaci fogyasztóvédelmet biztosítsunk. Másfél évvel ezelőtt úgy érveltem, hogy egy új holisztikus stratégiára van szükség a közös piacon. Úgy, hogy a, integráljuk az állampolgárok aggájait és a fogyasztók, valamint a KKV-k aggájait. Jelentéseben elismertem, hogy az be, közös piacba nem könnyű bevonni az állampolgárokat, hiszen általában negatív elképzeléssel élnek az állampolgárok a közös piacról. Sajnos nem változott ez a piaci megítélés az elmúlt másfél évben. A fogyasztók számára az információ a képzés, a nevelődés elemét jelenti. A megfelelő stratégia éppen ezért nagyon fontos lesz annak érdekében, hogy helyzetbe hozzuk az állampolgárokat, és megfelelően informált döntéseket hozhassanak a piacon. Így hosszabb ideje az állampolgári jogok kartájára teszek javaslatot, amely az állampolgárok jogait és kötelezettségeit érthető módon írná körül a közös piacon. Elnök úr, az IMCO szakbizottság aktívan vett részt az újonnan indításban. Nem tudjuk az IMCO minden munkájának minden részét eh, itt ma elmondani, de fontos kiemelni, hogy eh, olyan eh, jogszabályokkal foglalkozunk, mint például az egységes piaci normaszöveg, vagy a szakképzettségek, a szakképzettségek elismerése, vagy a kölcsönössége elvének elismerése. Dali és Reding biztosok például a, a belső piaci jogszabálycsomag 12 aljogszabályának kidolgozásában vesztek részt, valamint az alternatív és online vita rendezési eljárások kidolgozásában. Ugyanakkor ennek ellenére, az erőfeszítések ellenére sem úgy sem gondolom, hogy az els, egységes belső piac kielégítő volna. Fontos, hogy az állampolgárok elégedetlenségét számba vegyük. Javaslom, hogy most már ne csak a 20 legfontosabb elégedetlenségről beszéljünk, hanem a bizottság az ezekre adandó megoldásokat is vázolja körül. A parlament és a bizottság több dokumentumában kihangsúlyozta a közös piac hiányosságait, most ezért a harmadik fázisba kell, hogy tovább lépjünk, ez pedig a a következő, a közös piac újraindítását úgy kell végrehajtani, hogy a tagállamok és az állampolgárok széles körben elfogadják ezt. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy középidős áttekintésre is szükség volna, amely megmutatná, hogy milyen hatékonyan sikerült a fogyasztói menetrendet megvalósítani. Remélem, hogy a bizottság, az IMCO és más releváns szakbizottságokat informálja az áttekintés eredményeiről. A közös piac 20 éves születésnapját üli um, idén, és a közös piac a fogyasztóvédelem, az innováció és a kereskedelem katalizátora volt, de um, látni kell, hogy ezen feladatok megoldása nélkül nem tudunk megfelelni a kihívásoknak. Az európai integráció nem visszafordítható folyamat, Éppen ezért főleg a tagállamok feladata most már, hogy a saját szerepüket lényeggel töltsék meg, és a beültetési hiányosságokat megszüntetve egy holisztikus és egységes belső piacot építsenek ki. Hogyha ezt nem tesszük meg, a fogyasztók és a kis- és középvállalatok elveszítik bizalmukat a közös piacban. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen! Tovább lépünk. Monik Goyen a következő hozzászólunk, ő a kapacitásépítésről és a fogyasztók képviseletéről fog beszámolni. Köszönöm szépen, először is néhány általános észrevétellel szeretném kenni, hiszen a fogyasztók képviseletére hallottunk már sokat. Először is azt szeretném mondani, hogy BEUK, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet nagyra értékeli a bizottság azon tervét, hogy egy fogyasztói agendát dolgozzon ki, bár még nem tudjuk, hogy mi szerepel majd ebben. Úgy gondoljuk ezen felül, hogy eh, nagyon fontos jelzés az európai fogyasztók számára, hogy az európai szakpolitikai döntések homlokterébe kerülnek. Tagjainktól ugyanis azt az információt kaptuk, hogy a közös piac csak részben volt eredményes. A közös piaci jogszabály eh, csomag eredményeket ért el, de ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy sokat kell, még többet kell tennie fogyasztók jólétéért, nem elegendő csak a közös piac kialakítása. Mi, a szervezetem, a BEUK, BEUK részéről az évi évfordulós ünnepségekre egy állásfoglalásunkat körvonalazó anyagot is előkészítünk. Nagyon nagy elvárásaink vannak a fogyasztóvédelmi ágenda tekintetében, de biztos azt mondta, hogy fontos, hogy holisztikus megközelítéssel éljünk. Nem csak restriktív módon kell a fogyasztói jogokat értelmezni, hanem látni kell az energiapiacok liberalizációjának, az egészségügy, a közlekedés vagy az energia hatékonyság kérdésének kontextusában is a fogyasztóvédelem kérdését. Érzelmekkel teli előadásokat hallottunk, és um, én amikor a programot olvastam, picikét aggályosnak tartottam ezt, hiszen ezek ilyen klasszikus fogyasztóvédelmi címek a szövegben. Oktatás, jogok, biztonság. Hát újonnan kell rátekinteni a fogyasztóvédelem kérdésére is, és ez, itt, ez a cél itt megjelent a vitában is. Ugyanakkor megnyugtattam, mert Dali biztos arról beszélt, hogy ő is úgy látja, hogy az ágenda és a stratégia között nincs e- összhang. Valóban megnyugodtam, amikor Dali biztos azt mondta, hogy holisztikus megközelítésre van szükség. Nem akarom az érzelmeimmel untatni önököt, de a legutolsó érzelmem az elkeseredés volt, amikor Dali biztos azt mondta, hogy a fogyasztóvédelmi program a fogyasztói ágenda pénzügyi megjelenése lesz. Kérem szépen, hát ez egy súlyos tévedés, hiszen ez a szankó portfóliója. Márpedig az Európai Unió egész munkájába kellene horizontálisan megjeleníteni és holisztikusan megjeleníteni a fogyasztóvédelmi szempontokat. Ennyit tehát az információról, de hallottunk az empowerment, a fogyasztók helyzetbehozása, megerősítése céljáról. Dali biztos beszélt erről, és azt mondta, hogy nagyon ambiciózus cél ez, de el kell mondanom, hogy sok ágazatban ez egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy információkkal bombázzák a fogyasztót. És ilyen módon öm, azt mondják, hát megkaptad az információt, ha tévedsz, a te hibád. Nagyon fontos tehát, hogy a empowerment, a helyzetbehozás keretén belül a fogyasztók megfelelő eszközöket is kapjanak a döntés meghozatalához. David beszélt az internet fontosságáról, de az interneten túl egy sor további aggály és veszély is megjelenik. Például az információt nem validálja. Gondoljanak például a botrányról, amely a TripAdvisor portál kapcsán merült fel, és nagyon sok megalapozatlan információ található a neten. Így ráadásul az egymásnak ellentmondó információkkal a fogyasztók nem mindent tudnak, nem mindig tudnak bánni. Például a mellimplantátum botrány során a spanyol hatóságok azt mondták, hogy az implantátumok nem jelentenek veszélyt, míg a francia hatóságok azt mondták, hogy az implantátumokat el kell távolítani. Mit kezdje most a fogyasztó? Mit gondoljon a fogyasztó? Arra van tehát szükség, hogy megfelelő eszközöket kapjanak a fogyasztók, melyen keresztül, melyel döntéseket hozhatnak, és melyen csatornákon keresztül hallgat, hallathatják a hangjukat. Tudom, ez az utolsó percem, de kollégámmal megegyeztünk, hogy én hosszabban beszélek, ő meg rövidebben. Szóval jó az együttműködés közöttünk. Azért tehát, hogy hiteles fogyasztóvédelmi szervezet legyünk, szakértelemre, jó irányításra, és persze a döntéshozók befolyásolására is szükség van. Ehhez pedig megfelelő forrásokra és eszközökre van szükségünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy Közép-Kelet-Európában és Dél-Kelet-Európában drámai helyzet, gyerekcipőben jár még a fogyasztóvédelem, és a fogyasztóvédelmi szervezetek nem elég hitelesek. Az EU, a bizottság, illetve a DG Sanko támogatta az EU környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi szervezetét és a kapacitás építés is szolgálták ezek a támogatások. Nagyon fontos, hogy ezt a támogatást folytassuk, és végezetül kérem az európai intézményeket, a parlamentet és a bizottságot, hogy próbálják meg befolyásolni a tagállamokat is, hogy figyeljenek a fogyasztóvédelmi szervezetek hangjára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Monik akkor Gerard, esetleg el tudnád mondani, hogy milyen nehézségeket jelent a fogyasztói képzés, fogyasztói tájékoztatás szempontjából a digitális éra? Kettő percem van. Persze gyorsabban tudok beszélni, de mégis néhány témára kell, hogy korlátozódjak. Általános bevezetőt nem is tartok. A verseny jó a fogyasztó számára, ezt ne felejtsük el, főleg az elektronikus kommunikáció területén egyértelműen látjuk ennek a bizonyítékát, alacsonyabb árak, jobb választási lehetőség, ez jobb. A piacok nem tökéletesek, ezt az elektronikus kommunikáció területén is látjuk. Sokszor például roamingból kiszorulnak a fogyasztók, túl magas árat kell, hogy fizessenek, az Európai Unió beavatkozott, ennek ellenére 2007-től mégis 17%-kal növekedtek a roaming díjak. Ez a múlt ez, amit elértünk a múltban, de azt is tudjuk, hogy a belső piaci elektronikus kommunikáció még nem teljes. Greg úr mondta, a mi területünkön igaz, hogy még mindig sok mindent meg kell tenni. Tanulmányt kell, hogy kérdezünk, a, és készítünk is ebben a hónapban a nem európai kommunikációs, elektronikus kommunikációs költségeket fölmérjük, piacot fölmérjük. Évre évre nagyon sok feladatunk van. Tájékoztatás és képzés, oktatás. Ha a fogyasztók nem ismerik azokat a jogokat, amelyekkel rendelkeznek, akkor semmi értelme. Jobban kell őket tájékoztassuk. Az Európai Bizottság online EU jogokról egy kódexet állít össze, egyszerű megfogalmazásra, hogy az emberek megértsék, hogy mire van joguk, és hogy tudják ezt érvényesíteni. Tehát jobb tájékoztatásra van szükség, és nem több információra. Ez fokozza a bizalmat. Ahogy David mondta, a piaci működés szempontjából is fontos a tájékoztatás. Az egyik olyan terület, amit szorosan figyelünk, hogy a fogyasztók internet sebesség szempontjából mit kapnak? Ugye mondjuk 30 vagy 50 megabites szerződés ír alá az ember, és igazából csak 10 sem működik, vagy akár le is blokkol a hozzáférés. A fogyasztóknak pontosan tudniuk kell, hogy miért fizetnek, ha azt nem kapják meg, akkor kell, meg kell, hogy egy olyan lehetőségük, hogy szolgáltatót váltsanak. Úgyhogy erre a területre átláthatóság szempontjából az internet csomagok és a szolgáltató váltás szempontjából fogjuk ezt megfigyelni. Már 26 másodperccel többet is beszéltem, mint amennyi időm lett volna. Úgyhogy ennyi. Elnök, köszönöm szépen, és köszönhet, hogy a három percének egy részét átadta. Nem tudok túl jól lenyelül, nem biztos, hogy jól ejtem ki a nevet. Rocsiska asszony az első, a Lengyel Fogyasztói Szövetség részéről. Köszönöm szépen. Először azzal szeretnék foglalkozni, hogy a belső piac középpontjában egy erős fogyasztó kell, hogy legyen. Ez az elképzelés pozitív, és az fogyasztói politika területén elért eddigi eredmények is rendkívül pozitívak. Ugyanakkor a célok elérésé esetben még nem mindig működik az, hogy a piac középpontjában áll a fogyasztó, és nem foglalkoznak elégséges mértékben a fogyasztói szervezetekkel. Sok fogyasztói szervezetnek korlátozott lehetősége van a cselekvésre, sőt a működésre is. Persze ennek részben oka a válság, de azért is alakult ez így, mert ezek a szervezetek kedvezőtlen feltételek között működnek. Korlátozott a politikai befolyásolás lehetőségük, és korlátozott az a lehetőségük is, hogy például szakértőket alkalmazzanak, hogy megfelelően tudják támogatni a fogyasztókat. És itt elsősorban a közép-európai fogyasztókról beszélek. A helyzetet ismerni kell, és tudniuk kell, hogy nem megfelelő a helyzet. Mindannyian arról beszélünk, hogy javítani kell, meg kell erősíteni a fogyasztói szövetségeket, de először fel kell mérni a jelenlegi helyzetet. Mi azt várjuk az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől, hogy lépjen, cselekedjen, azt várjuk, hogy befolyásolják a kormányokat, és biztosítsák azt, hogy ne legyen megengedett a fogyasztói szervezetek félreállítása. Mert egyébként senki nem fog foglalkozni a fogyasztói jogokkal. Elnök, köszönöm. Brady Kutin, a Szlovén Fogyasztói Szövetségtől a következő a listámon. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Csatlakoznék a közép-kelet-európai országok témájához. Mi mindig új tagállamnak tekintenek minket. Akkor egy gazdasági szempontot szeretnék fölvetni. Az egységes belső piac működésről sokat beszélünk, és sok tevékenység megcélozza a fogyasztók tájékoztatását, de ugyanakkor azt mondják, hogy ez kormány, nemzeti kormányoknak az illetékessége. Most nem fogom megismételni, ami már ebben a témában elhangzott, de hogyha meg akarjuk erősíteni a fogyasztókat, és bizalmat akarunk építeni, az adat, az információ, a tudás az alap szükségesség. És nagyon kevés országban, és nagyon kevés esetben az a helyzet, hogy a fogyasztók tényleg hozzáférnek komparatív tesztelés alapján a döntés lehetőségéhez. A komparatív tesztelés az egy bizonyított eszköze a verseny javításának, az átláthatóság fokozásának és a fogyasztói választási lehetőség javításának. Azt kérném a Szánkó főigazgatóságtól és a tájékoztatási főigazgatóságtól, amennyiben lehetséges, támogassák támogassák egy olyan programot, hogy ami azt célozza meg, hogy többféle multitasking munkát lehessen végezni, hogy párhuzamosan lehessen többféle területen fölépni azért, hogy a Nemzeti Fogyasztói Szövetségek munkája javulhasson, és kérem, hogy támogassák európai szinten a tesztelési lehetőségeket. Időről időre beszélgetünk, beszélünk a kettős standardokról, de a helyzetet nem tudjuk javítani, csak néhány kivételes esetben. Hogyha az a cél, hogy határon átnyúló vásárlások történjenek, akkor itt is javítani kell a választás lehetőségét, a tesztelés lehetőségét. Elnök Heidi Ranskom, a Focus szervezettől. Köszönöm. Dali biztos úr korábban említette, hogy mennyire fontos a nemzeti szövetségektől a visszacsatolás, és ez csatlakozik az a kérdéshez, hogy az EU szakpolitikákról milyen tájékoztatást kapnak a fogyasztók egy a bizottsághoz, és egy másik panel részvevőhöz is lenne kérdésem. Az energia területén a bizottságban a Szankó foglalkozik a nemzeti információs koordinációval már a jogalkotási időszakban is. A kérdésem az, hogy ezt hogyan lehetne más szakpolitikai területekre is kiterjeszteni ezt a munkamódszert. Monikhoz a következő kérdésem. 2012 az ötödik éve az éves energiaállampolgári érdekeket képviselő fórumnak hogyan lehetne jobb párbeszédet kialakítani a nemzeti szövetségek és az EU szervezetek között, pontosan itt is azért, hogy időben információt kapjon a bizottság végül az utolsó hozzászóló, Soto asszony a CEER-től. Köszönöm a lehetőséget. Juni Sartalnak hívnak. Európai Energia szabályozó hatóságokat képviselem, és ahogy elhangzott az energiaterületén, éves fórumot, London fórumot szervezünk, ez a polgárokat és a polgárokkal kapcsolatos energia témákkal foglalkozik a fórum. Mi a Tehát itt európai és nemzeti szabályozók képviselői vannak jelen. A harmadik csomag foglalkozik ezzel a témával, és a európai parlamenti képviselőknek köszönhetően is megfelelett ez a rendelet. De most ugye a 2020-as fogyasztói elképzelésekről beszélünk már, konkrétan mi területünkön, hogy az energiapiac mit kell biztosítson a fogyasztók számára. Mi nem azt akarjuk megmondani a fogyasztóknak, hogy mit tegyenek, hanem inkább párbeszédet próbálunk kialakítani az Európai Bizottság támogatásával. Az érdeket felek vállalása nagyon fontos. A nagy kívás számunkra hogy a állampolgároktól hogyan tudunk megfelelő információhoz jutni. Grekurhoz a kérdésem, hogy van elképzelése, hogy a normál állampolgárok, a választópolgároktól, a választókörzetben a polgároktól milyen visszajelzést tudnak kapni az Európai Uniós szakpolitikákról, és ez nem csak a londoni fórum tekintetében fontos, hanem az is fontos, hogy a folyamatos párbeszédet hogyan lehet kialakítani. Elnök, igen, néhány konkrét kérdést tesztek föl. Először Paula Testorinak adom meg a szót a Szánkó főigazgatóságtól. Igen, igaz, hogy a fogyasztói program pénzügyi program volt, és a fogyasztói agendának csak egy részével foglalkozik. De egyetemű, hogy amit az előbb is mondtam, Dali és Reding biztosok, és jó magam is, mindent megteszünk azért, hogy a fogyasztói agenda minden témát lefedje, mindent, ami érinti a fogyasztót. Hát persze én csak a szankó témákkal foglalkozom, tudom, hogy a többi főigazgatóságnak is ugyanolyan fontos, hogy a fogyasztói tevékenységgel megfelelően foglalkozzanak. Második megjegyzésem, hogy miért nem támogatjuk jobban a terméktesztelést. Hát teszünk ezen a területen is bizonyos lépéseket, például a ProSafe szervezet keretein belül piacfelügyeleti közös fellépéseket szervezünk. De hát a költségvetési lehetőségeink korlátozottak, mint az előző témában is, úgyhogy koordinált fellépést tudunk támogatni, de kimenni az egyes nemzeti piacokra és termékeket tesztelni, hát nem hiszem, hogy ez lenne az Európai Bizottság fő feladata. Végül a fogyasztókat hogyan lehet bevonni a szakpolitika kialakításába, a jogalkotási munkába. Ahogy mondták, a Szánkó főigazgatóságban ami próbálunk mindent megtenni, ugye fontos a fogyasztói érdekek védelme, és mindent megteszünk ezen a területen. De hát vannak bizonyos szabályok, a érdeket felekkel való konzultáció szabályozva van a bizottság szempontjából, és ezt minden ö, kollégámra igaz a bizottságban. Köszönöm. Paula, Greg úrnak adnám át a szót, hogy ő is válaszoljon a feltett kérdésekre. Tényleg? Igen. Az európai intézmények és polgárok között tényleg vannak akadályok. És valószínűleg ez akadályozza meg a megfelelő projektek elindítását amikor összeállítottuk a polgárok 20 fő aggáját, akkor a polgárok védelme, a fogyasztók védelme vezetett minket, tehát az ő szempontjaikat juttattuk érvényre. Elmentünk a fogyasztóhoz, elmentünk a polgárhoz, és megkérdeztük, hogy mi a baja. Tehát nagyon célirányos kommunikáció volt. Paula már válaszolt néhány felvetésre, és a bizottságnak pedig ugyanazon az alapon kell tenni valamit. Tehát a 20 alap aggályt kell figyelembe vennie. A fogyasztókból kell kiindulni. És az alapján kell a jogalkotást folytatni, hogy mit gondol a fogyasztó. A bizottságnak pedig eh, mindenek előtt a fogyasztók érdekeit kell figyelembe venni. Hogyha ténylegesen ez a jogalkotás alapja, akkor megfelelő orientációt választottunk a polgárok érdekében. Köszönöm szépen! Egy perc, Monik, és utána átadjuk Gerardnak a szót. Köszönöm. A Londoni Energia Fórum jó példa arra, hogy igenis léteznek sikertörténetek. Ez egy olyan esemény, amelyre a fogyasztóvédelmi szervezetek meghívást kaptak, és ott ténylegesen történt valami. A Szankó főigazgatóság és az Energia főigazgatóság is együttműködött, tehát az Energia és a Szankó főigazgatóság párbeszédet fordít ebben a tekintetben. És itt tényleg az a benyomásunk, hogy az energiapolitikában nem vonják be a fogyasztókat. És ez nem jó. Válaszolnék a kérdésre, tehát nagyon-nagyon nehéz elérni azt, hogy az embereket tényleg mozgósítsuk valami érdekében, és néha veszélyes is lehet. Köszönöm. Köszönöm. Gerard de Graaf. A kommunikáció alapvetően fontos. Nem vagyunk jók európai szinten abban, hogy kommunikáljunk a fogyasztókkal, a polgárokkal van néhány példát a roaming esetében, a barangolás. Igen, ott üdvözölték ezt a fogyasztók, de sokkal többet tehetnénk az érdekükben. És ez az Európai Bizottság felelőssége. Nagyon messze vagyunk a fogyasztók mindennapi életétől. És ez nyilván a tagállamok felelőssége is, nem csak a miénk. És nekünk meg foglalkoznunk kell ezzel a felelősséggel. Az internet sokkal központibb helyre teszi a fogyasztót. És hogyha bizonyos fogyasztók nem kapnak meg egy bizonyos internet szolgáltatást, vagy mondjuk Spanyolországban nem tudnak német e-könyveket letölteni, akkor ezzel foglalkozni kell. Sokkal jobban meg kell vizsgálni ezeket a problémákat. Úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon jó, hogy van egy ilyen top 20 listánk, hiszen hogyha azonosítjuk a problémákat, akkor meg is tudjuk őket oldani. Így mindenképpen szükséges a megfelelő politikai akarat és nyomás. Köszönöm. Az utolsó szót Mendez úr kapja. Köszönöm szépen. Egy egyszerű kérdésem lenne, mindig egyszerűek a kérdéseim, hogy egyszerűsítsük a kommunikációt, hogy egyszerűsítsük az információ áramlást a fogyasztó irányába, akkor tudnunk kell, hogy minden fogyasztó egyenlő európai polgár. Tehát itt miért irányelvekben gondolkozunk, és miért nem rendeletben? Hiszen szerintem itt a rendelet az sokkal gyorsabban elérni a végfelhasználókat. Még mindig irányelvekkel dolgozunk, és a tagállamok pedig visszaélnek az irányelvekkel, hogy bevezessék hogy újra bevezessék a protekcionizmust, amely rossz a fogyasztóknak. És hogyha a fogyasztók egyenlőek, akkor szerintem inkább rendeletekkel kellene politizálnunk, és nem irányelvekkel. Paula, ahogy már az előbb említettem, annyit szabályzunk, amennyi lehetséges. Tehát nem szeretnénk túlszabályozni a dolgokat. De hogyha van egy alapvető probléma, akkor megpróbáljuk rendelettel is. Igen, megpróbálom most összefoglalni ezt a vitát. Véleményem szerint holisztikus politikára van szükség. Nagyon sok probléma vetődött fel most is az előző szekcióban is. Tehát a fogyasztó szempontjából átfogó, holisztikus megközelítésre van szükség. Tehát most itt legyen biztonságról szó, legyen eh, tájékoztatásról szó, vagy eh, keresetekről. Tehát a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mik a jogaik. Tudniuk kell, hogy eh, mik az erős oldalaik. Azt mondanám, hogy a Szankó főigazgatóságban végzett munkám alapján eh, megpróbáltuk azonosítani a fogyasztók igényét, és szerintem a fogyasztók tudat szintje emelkedett, magasabb. Hihetetlenül fontos az, hogy eh, különféle emberekkel dolgozzunk, hogy megértsük, hogy milyen erősségeik vannak, és milyen kognitív határaik vannak a fogyasztóknak. És itt nem csak az internetet hangsúlyozom, hanem más fogyasztóvédelmi lehetőségeket is. És most elnök úr, visszaadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, David. Reméljük, hogy az új szerepedben is figyelembe kíséred a munkánkat, és örülünk az együttműködésnek a Szankó főigazgatósággal. Az utolsó szekció részére lezárom a felszólalók listáját. Pontosan be kell fejeznünk 12.30-kor a végső szekció azt a kérést is megfogalmazt hatta bennem, hogy beszéljenek lassabban a felszólók, hogy a tolmácsok munkáját megkönnyítsék. Most üdvözölném Natali Homobónót, aki a versenypolitikai, védelmi és csalás elleni hivatal vezetője Franciaországban. És most át is adom neki a szót. Essayer de, de Megpróbálom továbbítani a javaslatokat, hogy lassan beszéljek, de nem is akarok hosszasan beszélni. Ez az utolsó panel, azt célozza meg, hogy milyen a, azzal foglalkozunk, hogy milyen a törvények végrehajtása, és hogy milyen jogorvoslati lehetőség van. Két pillér foglalkozik, ezt Dali biztos úr említette ma reggel a fogyasztói agendában a jogorvoslat témájával. Az egyik, hogy javis, javítani kell az egész Európai Unióban a jogok betartását, a másik pedig, hogy támogatni kell a fogyasztókat abban, hogy hatékony jogorvoslati eszközöket alkalmazhassanak, amikor erre kerül sor. Ahogy Dali biztos úr említette, nem elég megépíteni egy tökéletes jogalkotási struktúrát, amely meghatározza fogyasztók kötelességeit és jogait, illetve ugyanígy az üzleti vállalkozók számára, hanem az is fontos, hogy tiszteletben tartsák ezt a struktúrát, és a fogyasztók élhessenek a jogaikkal. az az igazgatóság, amelyet én vezetek, a fogyasztói jogokkal és a jogorvoslattal foglalkozik számunkra rendkívül fontos, és ez a téma, és úgy gondoljuk, hogy a hatékony fogyasztópolitikához hozzátartozik az is, hogy a törvényeket, a jogszabályokat mindenki jól megértse, és jól alkalmazva is legyenek ezek a nemzeti területeken körülbelül 2500 olyan intézmény van, amely a jogok betartásának az ellenőrzésével foglalkoznak. A francia piacon például a nemzeti területen adott információk tekintetében nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztók bizalommal legyenek az ilyen intézmények irányában, és hogy tudják, hogy hova kell fordulni, ha szükséges. Nagyon sok intézkedés foglalkozik azzal, akár nemzeti szinten is, hogy a jogszabályokat milyen módon kell betartani, de közösségi szinten is fontos ez az, hogy felállítottunk egy hálózatot, a CPC-t, amely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságok szervezete, és ez, e- ennek a hálózatnak a célja, hogy hatékony legyen a fölépési lehetőség, amikor konkrétan nemzeti területen felmerülnek problémák. Sweep Days nevű napokat szervez az Európai Bizottság, az ellenőrző hatóságok vesznek részt ezeken a rendezvényeken, és persze vannak más szereplők is, Európai Fogyasztóvédelmi Központ, az egyik felszólaló részletesen be fog számolni arról, hogy milyen intézkedések, milyen eljárások léteznek a bíróságon kívüli vitarendezésre vonatkozóan. Tudjuk, hogy nagyon sok esetben szerények az összegek a vitás helyzetekben, és ilyen helyzetben ugye a fogyasztók nem fognak beindítani egy bírósági eljárást azért, hogy a jogaikat érvényesítsék. Ezért az is fontos, hogy a fogyasztók számára rendelkezésre álljanak valóban hatékony mechanizmusok, amelyek bíróságon kívüli módon jogorvoslati lehetőséget tudnak biztosítani. Erről a kétféle témáról fogunk beszélni, aztán a jog végre, jogok vég, jogszabályok végrehajtásának hatékonyságáról, aztán arról, hogy a ö, három hozzászólót hallgatunk meg. Rosa Túnasszony, ő parlamenti képviselő, az IMKO szakbizottság tagja az Európai Parlamentben, és ő az előadója a belső piaci eredménytábla 2017-es, 2010-es jelentésének, illetve az online vitarendezési jelentésnek is az előadója. Edith Appelmans asszony, Európai, illetve Belgiumi Fogyasztóvédelmi Szervezetnek az igazgatója 2001 óta, úgyhogy beszámol számunkra a tapasztalatáról. És Henrik ő úr, aki a Dán fogyasztói ombudsman, körülbelül 5 éve látja el ezt a feladatot, egyébként pedig az igazságügyi minisztériumban dolgozott korábban, ő is beszámol számunkra a tapasztalatáról, a jelenlegi jogi eszközök végrehajtása tekintetében, és hogy milyen lehetőség van az együttműködésre az ellenőrző szervezetek között, hogyan lehet még hatékonyabban végrehajtatni a jelenlegi jogszabályokat. Már is átadom a szót Rosa Thun asszonynak. Azt kérem a panel résztvevőitől, hogy két nehezen összeegyeztethető témával foglalkozzanak. Mindenkinek ugye a tiszteletben kellene tartani a három perces felszólási lehetőséget. Ugyanakkor az is fontos, hogy a tolmácsok megfelelően tudják ellátni a munkájukat, úgyhogy ha lehet, ne beszéljenek túl gyorsan ez alatt a rövid idő alatt. Köszönöm, elnök asszony! Today, consumer... Hallottunk ma egy mondatot, mégpedig azt, hogy a fogyasztók nem keresik a jogorvoslatot, mert egyszerűen nem éri meg nekik. Mostantól viszont már lengyelül beszélek, hogyha megengedik nekem. Tehát ezt a mondatot hallottuk, és nagyon hálás vagyok azért, hogy elhangzott ez a mondat, hiszen valóban így áll a dolog, így néz ki. A valóságban így állnak a dolgok, nem csak a virtuális térben hanem a valóságban is úgy állt át a dolog, hogy a fogyasztók nem vásárolnak határon átnyúló módon, mert bizonytalanok abban, hogy jogukat hogyan érvényesíthetik. Ráadásul a nyelvi akadályok is problémát jelentenek, más szabályok érvényesek, és tanácstalanok a fogyasztók. Minnyáján szereztünk már tapasztalatokat erről. Gondolok arról például, hogy mi hogyan utazunk parlamenti képviselők. Online vásárolunk jegyeket, repülőjegyeket, és tisztában vagyunk a jogainkkal, de akkor egyszer csak nem jön a repülő. Ott állunk a jegyel, amely semmit sem ér már, és bizony még maga magunknak is utána kell járnunk, hogy milyen joggal, milyen kártérítése lehetőségekkel rendelkezünk. Nos, hogyha az ember ezzel a kérdéssel, tehát az ODR-rel foglalkozik, a online vitarendezés kérdésével foglalkozik, azért mondom angolul, mert ez lengyelül szörnyen hangzik, tehát itt az a fontos, hogy konkrét megoldásokat találjunk, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió polgárainak, az embereknek, hogy öm, nyugodtan használják a szolgáltatásokat. Ilyen kis lépésekkel építjük fel az Európai Uniót, mindig arról beszélünk, hogy több Európára van szükség, és hogyha ilyen kis lépéseket teszünk, egy nagyobb, erősebb Európát fogunk építeni, és az európai öntudathoz is hozzájárhatunk. De ahhoz, hogy sikeresek legyünk, olyan megoldásokra vannak, van szükség, amelyek könnyen használhatók, átláthatók, jól érthetők, és amelyek nem a szabályok szerzőit veszik figyelembe, hanem sokkal inkább a felhasználók igényeit, tudás szintjét szólítják meg. Én magam az UDR az online, vagy a hálózaton, az, az interneten keresztüli vitarendezés jogszabály előkészítésében dolgozom, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez az eszköz hozzáférhető legyen a fogyasztók számára, érthető legyen a platform, biztosítson hozzáférést a segítséghez, és biztosítsa az információhoz való hozzáférést is ne kelljen sokat keresgélni a platformon, ne kelljen sok fület megnyitni, gördítősávot legördíteni. Ne legyen a fogyasztó elárasztva fölösleges másodrangú információval. Nem. Még egyszer mondom, legyen ez az információ könnyen érthető és olcsó, és öm, használhassa mindenki bátran, szíve és gusztúja szerint. Czy potrzebujemy osobnych rozwiązań na spory wewnątrz kraju i na spory poza krajem? Legyen, kapjon a fogyasztó segítséget abban is, hogy hogyan kell használni ezt a felületet. Váljon hát valósággá az online vita rendezés Európában. Ne terheljük túl a fogyasztókat, ne terheljük túl a vállalkozókat. Tegyük valóságá ezt a célt, hogy válassza a fogyasztó meg szabadon, hogy milyen csatornán vagy milyen intézményen keresztül rendezi online a vitáját. A különböző online viterendezési platformok jelenthetnek tehát megoldást. Appelmans asszony, önnek is három perc a rendelkezésre. Thank you for inviting. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást Hatalmas a munka, mely előttünk áll, és mely előttem is áll, hogy három percre szorítkozzam, de megpróbálom megtenni ezt. A határokon átnyúló jogvitákat a fogyasztók nem tud, ha nem tudják megoldani, az ECC-hez fordulhatnak a saját hazájukban. Hogy az ECC megvizsgálja majd ezt a panaszt, és a kereskedő országának LCC-vel e veszi fel a kapcsolatot, és e, így megfelelő megoldást keresnek. Voltak éppen az LCC e hálózatban ezt végezzük mi. Ilyen módon az ECC hálózat a fogyasztó és a kereskedő közötti kapcsolatot hidat épít, segít a jogszabályok közötti eligazodásban és a nyelvi akadályokban. 130 ezer panaszt eh, és 80 ezer információs igényt kezelt múlt évben az LCC e hálózat. Ez 20%-os növekedést jelent ahhoz az évhez képest, amikor az LCC e hálózatot beiktattuk a bizottság, bejegyeztük a bizottságba. 40%-ban megoldást találtunk, 30%-ot eh, egy végrehajtó testületnek kellett átadni, 46%-ában az eseteknek nem találtunk megoldást. Hogyha tehát a feladó nem hajlandó vita megoldására az LCC e nem rendelkezik jogszabálya, csak azzal azt mondhatjuk a fogyasztónak, hogy forduljon az illetékes és hatáskorra rendelkező ADR-hez. Hogyha nincsen ADR, akkor az LCC e azt mondja a fogyasztónak, hogy kezdjen jogi eljárás, de tapasztalatunk az, hogy a legtöbb fogyasztó nem kezd jogi eljárást a csoportos kereset segítene a fogyasztóknak az eljárás elindításában. Ezen felül támogatjuk a bizottság ADR-ről és ODR-ről tervezett jogszabálytervezetének munkáját, előkészítő munkáját. Hiszen így a CPC, az ECC hálózattal és a nemzeti végrehajtó hatóságokkal szorosabbra lehetne kapcsolni a kapcsolatot, ugyanakkor az ECC hálózat a nemzeti végrehajtó testületek, melyek az európai jog alapján jöttek létre munkájának vizsgálatára is javaslatot tesz. Kétség nem férhet tehát hozzá, hogy az ECC hálózat fontos munkát végez, közel állunk a fogyasztóhoz, tájékoztatjuk a jogairól, és segítünk neki a határon átnyúló jogviták rendezésében. Csak így működhet a belső, a közös piac. Végezetül pedig eh, köszönhetően a bejegyzésünknek, eh, tehát hogy elismernek bennünket, mint bizottság eh, IT eszközt, így a fogyasztót segítjük, és a jogszabályok is jobban érvényesülnek. Köszönöm szépen, ő very much. szó. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy egy képnek kellene megjelenni a képernyőn. Bocsánat, egyel vissza kellene mennem, mondja ő úr. Okay. I will speak about uh, enforcement and... Uh... A végrehajtásról fogok beszélni. Reding, asszony, Redding biztos arról beszélt, hogy a fogyasztói bizalom nagyon fontos, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, legalábbis ez a tapasztalatom, hogy az az megkönnyítjük a jogot nem betartó cégek életét. Ez pedig nem tisztességes azokkal a cégekkel szemben, akik vigyáznak a hírnevükre. Európai szinten tehát azt próbáljuk megtenni, hogy a végrehajtást, a határokon átnyúló végrehajtást megerősítsük. Elmondom, hogy a koherencia hiánya a jogszabályokban hol jelentkezik, hol van tehát harmonizációra szükség, és beszélek majd arról is, hogy milyen szabályok vesztették el az érvényüket. Hogyha megvizsgálják, megnézik a jobb oldalt, akkor láthatják, hogy a fogyasztó sok jó egyéni joggal rendelkezik. Egyrészt a római egyes rendeletre hivatkozhat, tehát a saját országának jogára hivatkozhat, a saját országában bírósághoz fordulhat, és egy small claim vagy kísértékű kereset eljárást indíthat meg de ugyanakkor um, annyira bonyolult ez a jogszabály, hogy jogi professzorok is segítségemet kérték ebben, tehát a római egyes rendelet nem működik. Egyszerűen, mert a egyének nem élnek ezzel a lehetőséggel. Sokkal inkább a sajtóhoz fordulnak, a nyilvánossághoz, vagy pedig a fogyasztói ombudsmanhoz, mint nálunk Dániában. Mi pedig igyekszünk végrehajtást elérni a CPC rendelet alapján az elő a származási ország elvét alkalmazva, ami azt jelenti, hogy a különböző szerződési viták fényében a kereskedő vagy az eladó bejegyzés szerinti országának jogával lépünk fel, de ugyanakkor a kompenzáció nincs harmonizálva, tehát ezekben a kérdésekben nem tudunk kompenzációt kérni. Sok területen a harmonizáció csak minimális, és ilyen módon a védelem szintjében nagy különbségek mutatkoznak, és nehéz a kereskedő bejegyzett joga alapján ér, eljárást indítani. Mire van szükség? Két dologra. Több harmonizációra, s mi több egyes területeken teljes harmonizációra van szükség. A teljes harmonizáció a kötelezettségekre vonatkozó területen, valamint a visszalépés területén van szükség. Az OCP irányelvbe pedig be kell emelni azt a jogot, hogy a kereskedőknek el kell ismerniük a a fogyasztó országának jogát, ez egyébként a Róma egyes es rendeletből levezethető. Végezetül pedig a munkaprogramunkról szeretnék beszélni. Felvázoltam ide azokat a feladatokat, amelyeket szerintem meg kell tenni. Úgy gondolom, hogy a nyilvánossá tétel szabályait is egységesé kell tenni, hiszen az erre vonatkozó szabályok van nem egységesek, és ez megnehezíti a fogyasztók helyét, helyzetét. Nem világos, hogy hol kell a jogszegő cégekről az információt bemutatni. Ezen felül szükség van arra, hogy mondtam, hogy a határon átnyúló ügyletekben a kiinduló ország kereskedője a célország jogszabályát elismerje, Ráadásul van egy-két jogszabály, amely már teljesen okafogyottá vált, és nem aktuális. Például a szociális hálózatok, a Facebookról például. Ezek a 2001-es irányelv az üzenetek kiküldéséről beszél, de hát a szociális hálózatokon nem küldözgetjük üzenetet, hanem megkapjuk az üzenetet, és másként posztoljuk be a saját üzenetünket, tehát teljesen új definícióra van szükség, hiszen tíz év alatt az internet hatalmas változáson ment keresztül, és erre is fontos kitérni az érvényesítés során. Köszönöm. Először is egy kicsit kellemetlen közleményekkel, hogy éljek, hogyha nem tudnak rövid kérdéseket föltenni, akkor nem tudunk mindenkit meghallgatni. Úgyhogy Először is meg kell, hogy állapítsam, hogy a belső piac, amelyet építünk több résztvevővel, ez, ez időre van szükség, ez egy napi munkát jelent, és a bizottság, a parlament, és sok fontos résztvevő foglalkozik ezzel a témával, támogatást ad. Alternatív vitarendezési témával foglalkozó irányelvet készítünk, illetve a rendelet tervezett foglalkozik az online vitarendezéssel is. Egy másik példa az, hogy rendszeresen megvizsgáljuk a jogalkotási szövegeket, és hallottunk egy felhívást arra, hogy meg, kelljen, meg kellene erősíteni az ellenőrző hatóságok eszközeit, hogy tiszteletben tartassák a fogyasztói jogokat. Aztán egy együttműködési hálózat állt föl, most már a szövetségek, Európai Fogyasztói Központ is foglalkozik a kérdésekkel, de az igazi kérdés, hogy milyen ö, szintű az az ismeret, amelyel a fogyasztó rendelkezik az összes jogszabály tekintetében. Itt is ö, jelentős munkát kell végezni minden résztvevőnek. Paula, szeretné valamit hozzátenni? Három másodperc. Először is Malcolmnak szeretnék köszöntet mondani, és minden résztvevőnek. Úgy gondolom, hogy a mai vita bemutatta azt, hogy, és azt bizonyítja, hogy még nagyon sok munka áll előttünk a fogyasztói területen. A bizottságom, a reading biztos elnök helyettes asszony foglalkozik a kérdéssel. Igazából az, amit mi teszünk, az bizonyítani fogja azt, hogy a bizottságnak nagy, rendkívül fontos a fogyasztói érdekek, és hát maga a fogyasztó fontos integrált részese a belső piacnak. Köszönöm. Rendben. Szeretnék köszönetet mondani a részvevőknek, David Mernek, Franz hellebein aki már el kellett, hogy menjen. Nagy örömre szolgált, hogy vendégek moderálták a paneleket, ez egy érdekes tapasztalat, és remélem, hogy ez mindenkinek tetszett. Nagyon ambiciózus volt a mai programunk, szeretnék összetett mondani a tolmácsoknak, akik segítettek a munkánkat. Sajnos, amikor azt próbáltuk elérni, hogy minél több embert meghallgassunk, lehet, hogy emiatt nagyon gyorsan beszéltek, tehát minden esetre szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek is sok érdekes felszólalást meg tudtunk hallgatni, és különösen fontosnak tartom, hogy több fogyasztói szervezetet meg tudtunk hallgatni. A szakbizottságom tagjai számára, és azt hiszem, hogy a bizottsági részevők nevében is tudok gratulálni a 15. évfordulóért. Monik eh, Rastori asszony mindenki nagyon aktívan vett részt a jövőbeli fogyasztópolitikáról volt szó ezen a rendezvényen, és várjuk a tényleges hozzájárulást a fontos fogyasztói agenda előkészítéséhez. Meghallgattuk az önök elképzeléseit, a meghallgatáson is meghallgattuk a, ezeket a véleményeket. A szakbizottság már több jelentést készített ebben a témára. Nagyon odafigyelünk a fogyasztói agendára, és még mást is szeretnék megemlíteni. A fogyasztói programot most vizsgáljuk, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetést. Már jelölt, megjelöltük azt, hogy ez egy kicsit a fogyasztói agendától elkülönítetten kezelt, de ö, Dali biztos úr megerősítette, hogy a két aspektust integrált módon fogják figyelembe venni, és a költségvetési okokból kell külön kezelni a témákat. Ez is fontos információ számunkra. Most már csak annyi van hátra, hogy köszönetet mondjak a bizottság képviselőinek, köszönetet mondjak Joannának, Biancának, a saját munkatársaimnak. Nagyon aktív volt a panel, és kérem, hogy továbbra is küldjék el az elképzeléseiket a bizottságnak, hiszen most folyamatban van ez a munka. Nem végső agendát mutatott most be a bizottság, úgyhogy tényleg nagyon fontos új információkat hallottunk ma is, és a verseny, versenypolitikával kapcsolatos témák is rendkívül fontosak. Azért említem ezeket külön, mert az online üzlet új kihívásokat jelent, és örülök annak, hogy Karolsz asszony, aki szintén részt vesz ebben a projektben, a nemrég a digitális egységes piacok kiadott közleményében meghatározott versenypolitikai témákat, például a jó elosztás biztosítását, amit részletesebben meg kell majd vizsgálni. Úgyhogy nagyon sok munka áll előttünk, amit közösen kell, hogy elvégezzünk, de úgy gondolom, hogy a tapasztalatra, ismeretekre tudunk építeni, a szakbizottságom önökkel együtt, a bizottsággal együtt olyan munkát végez, ami hozzájárul a téma előre viteléhez. Úgyhogy szeretnék minden előadónak köszönetet mondani. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kellemes délutáni programot kívánok, és köszönet azoknak, akik is online kísérték a munkánkat. Köszönöm szépen!